Adja át a szót a kollégának. Egy percben lezárnám a panasz ismertetését. Tehát azt kérjük a petíciós szakbizottságtól először is, hogy forduljon az Európai Bizottsághoz, és járjanak utána az, a habitat, a vizek, a madarak, illetve a hatástanulmány tárgyában született irányelvek betartásáról, vagy Szóval Donanyában azt tapasztaljuk, hogy ezt a négy európai irányelvet nem tartják be. Eljött az idő, hogy a tudományos közösséggel, a helyi lakosokkal, a társadalomban ezt a projektet ellenző civil szervezetekkel felvegyék a kapcsolatot a döntéshozók. Ezért jöttünk el ide. Európa óriási összegeket költött Donanya megoltalmazására, észszerű lenne, hogy a jövő generációk részére megőrizzük ezt a területet, a bioszféra számára is nagyon fontos lenne. Elnök, köszönöm szépen, nagyon ismerős számunkra ez a petíció, hiszen ebben a szakbizottságban már kétszer volt róla szó. González Peris úrát kérném most meg, hogy a 85-ös második számú petíciót ismertesse, maximum 5 perc áll az ön rendelkezésére is. Uh, the second petition, the... Tehát a második petíció benyújtója nem érkezett meg? Oké, okay. oké. Okay. Rendben, tehát nem, nem tűnt fel. Akkor viszont kérem, hogy az Európai Bizottság ismertesse az 51-es petícióval kapcsolatos álláspontját. Gomez úrnak adom meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogy nagyon helyesen mondta, jól ismerik már önök ezt a petíciót az Európai Bizottság is már többször előadta álláspontját ezzel kapcsolatban. Több közleményt is kiadtunk annak érdekében, hogy érthető legyen, hogy a bizottság mit tett a panaszosok által ismertetett ügyben. az élőhelyekről szóló irányelv nem tiltja a vízkészletek használatát. A hatóságoknak viszont arra oda kell figyelniük, hogy kárt ne okozzanak a védett területeken, illetve a Natura 2000-es területtel kapcsolatban engedélyt adnak ki. Mint tudják, az Európai Bizottság úgy döntött, hogy vizsgálatot végez, megkérdezi a spanyol hatóságokat, hogy a lehető legrészletesebb információkat beszerezhesse, Tehát utána nézünk annak, hogy utána néztünk annak, hogy az európai jogszabályokat betartják -e. Négy projektről van szó, földgáz, kitermelés, szállítás és tárolás tárgyában, Donanya régióban minden egyes projekt E, tehát e, környezeti hatástanulmány készítetése előzött meg, és e, mindegyik hatástanulmányra pozitív eredménye járt, és figyelembe vették mind a négynél a Natura 2000 szabályokat, vagyis a Natura 2000-es területre egyik projektnek sincs komoly kihatása. A spanyol hatóságok azt jelezték, hogy a négy projektből csak a Marisma Occidentált, vagyis egy projektet engedélyeztek 2016 márciusában. Pozitív eredményű hatástanulmányt készítettek, A másik három projektet azonban nem engedélyezték. Az andalúziai regionális hatóságok úgy ítélik meg, hogy két projektet nem lehet engedélyezni az egyiknél azért, mert a hatástanulmány nem volt elvégezhető, a másikat pedig azért nem, mert a Natura 2000 szabályokat nem tartja be. A negyedikről nincs információnk, minden esetre nem engedélyezték. A Marismas Occidental engedélyezése esetében közigazgatási és rendes bírósági jogorvoslatot is kértek, hogy a Petíciós Szakbizottság több ízben értesült már róla, az Európai Bizottság nem léphet fel, amikor Nemzeti Bíróság előtt jogorvoslatot kértek. Ezért nem tudjuk megállapítani, hogy az európai környezetvédelmi eh, jogot betartották, vagy megsértették-e. Az Európai Bizottság eh, szorosan nyomon fogja követni az ügyet, meg fogja vizsgálni, hogy milyen eh, administratív döntések születnek, és hogy hogyan folytatódik a folyamat. González úr megérkezett? Nem. Akkor a képviselőtársak előtt megnyitom a lehetőséget. Álbi asszony kapja meg először a szót. Gracias. Bueno, eh, en primer lugar agradecer a, a los peticionarios y por su... Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani a panaszosoknak, illetve a Védjük meg Donyánát szervezetnek a Nemzeti Park védelmében megtett lépésekért. A panaszos elmondta a két legfontosabb pontot. Az egyik az, hogy egyáltalán nem általános érdekű projektről van szó, hanem egy kizárólag spekulatív jellegű magánvállalkozásról, amely kereskedelmi célokra szeretné felhasználni ennek az igen érzékeny természeti területnek egy részét mindaz, amit most elmondtam, nagyon fontos lesz az egész vitában. Másodszorban pedig rendkívül fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy valóban sérülnek Európai Uniós jogszabályok, ugyanis külön-külön készítették el a környezeti hatástanulmányokat, és nem derül ki ezekből a négy projekt együttes megvalósításából adódó probléma, valamint az, hogy a föld alatti vizek milyen módon szennyeződhetnek, amely természetesen kihatással van az egész nemzeti park tisztaságára és állapotára. A madarak fészkelésének és szaporodásának szempontjából rendkívül fontos területről van szó, tehát mind a habitat, mind pedig a madarakról szóló irányelv sérül. Az Uelvai Egyetem a szeizmikus mozgásokról is elkészített egy tanulmányt, amelyből kiderül, hogy vannak ilyen mozgások a régióban, amelyet a projektekről elkészített környezeti hatástanulmány nem említ meg. hogyha már európai pénzeket osztunk ki, akkor ezeket a természet védelmére kellene felhasználni. Teljes mértékben abszurd az, hogy az Európai Unió a bal kezével pénzt ad ennek a nemzeti parknak a védelmére, a jobb kezével pedig arra ad pénzt, hogy szétrombolják ezt a nemzeti parkot annak érdekében, hogy gáztároló egységeket építsenek. A bizottságtól azt várjuk, hogy magyarázza meg ezt a kettőséget, és mondja el nekünk egyértelműen, hogy Európai Uniós jogszabályok sérülnek-e vagy sem. A bíróság nem nyilatkozott még erről, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy meg kell-e várni a bíróság ítéletét, vagy pedig a bizottság is meg tudja nekünk mondani, hogy sérültek-e Európai Uniós jogszabályok vagy sem. A madár irányelvre, a víz irányelvre a környezeti hatástanulmányok irányelvére, illetve a habitat irányelvekre utalok itt konkrétan. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezek sérülnek-e vagy sem. Mindenképpen szükség van arra, hogy delegációt indítsunk el erre a területre, hogy ott találkozzanak az andalúz kormányjal, a spanyol kormány képviselőivel, a Donyánát védő platform képviselőivel, és szerintem csak ezután tudja majd a jelentését elkészíteni a petíciós szakbizottság. Ez lenne az én javaslatom, hogy tényfeltáró utazást szervezzünk erre a területre. Beszéltünk már egyébként erről régebbi üléseken is. Tudom, hogy holnap nem tudunk elindulni, de talán az év végén vagy a jövő év elején meg tudnánk szervezni egy ilyen tényfeltáró missziót. Káveszon asszony a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani a petíció benyújtójának azért, hogy eljött és bemutatta nekünk ezt a petíciót. Ismerjük az ezzel kapcsolatos problémákat, és a bizottságnak szeretnék feltenni egy kérdést. Azt szeretném megkérdezni, hogy a bizottság az eltelt időben mit tett. A bizottság azt várja, hogy a spanyol bíróságok meghozzák a döntéseiket? Ugyanis amikor ez a petíció megjelent, akkor tulajdonképpen csak annyit kértünk a bizottságtól, hogy vizsgálja meg, hogy elképzelhető-e az, hogy a négy projektben ezt az érintett területet négy részre vágták, és a négy részre külön-külön környezeti hatástanulmányt készítettek el, és nem egy közös környezeti hatástanulmányt ez jogszerű volt, vagy nem volt jogszerű. Ennyit kérdezünk mi a bizottságtól, nem többet. Az andalusz kormány és a spanyol kormány véleményét is ismernünk kell, de most a bizottságnak teszem fel a kérdést, hogy a bizottságnak mi erről a véleménye. Tehát négy projektről van szó, amelyből egy már el is indult, és nincsen globális környezeti hatástanulmány. A kérdésem úgy gondolom egyszerű, sérültek az európai jogszabályok, vagy sem. Tehát az a tény, hogy ezt a zónát négy részre vágták, és négy külön környezeti hatástanulmányt készítettek egy globális környezeti hatástanulmány szerint, jogszerű vagy nem jogszerű. Ennyit szeretnék megtudni. Valamint azt is szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy mit lehet tenni azt hiszem, hogy egy jelentés elkészítése mindenképpen fennáll, mint lehetőség. És a bizottság képviselőit addig nem engedjük el, míg meg nem válaszolja ezt a kérdést. Sok szó esett a globális hatástanulmányról. A Marismo Occidental projekt a négy projektből már elindult, és az Uelvai Egyetem kutatói azt mondják, hogy a szeizmikus mozgások kockázatot jelenthetnek ennek a projektnek a megvalósításában. Akkor most el kell készítenünk egy új hatástanulmányt, tehát hogyha új elemek merülnek fel, például az, az Uelvai Egyetem kutatói felhívják a figyelmet ezekre a szeizmikus mozgásokra, akkor új hatástanulmányt kell készíteni. És azt gondolom, hogy a bizottságom most a sor, hogy erről többet eláruljon nekünk. Albiol olaszony azt mondta, hogy delegációt kellene küldenünk erre a területre, ezzel maximálisan egyetértek. Egy rendkívül fontos és védett területről van, lévén szó. Preda úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Itt van az 51-es, a 85-ös és a 257-es petíció. Én úgy gondolom, hogy megalapozottak az aggályok, amelyeket ebben a három petícióban látunk. A gáz szállítása tartalmaz-e környezeti kockázatokat, vagy sem. A négy projekt közül Spanyolország egyet engedélyezett, és most ezt a döntést megkérdőjelezték, és az ügy a Nemzeti Bíróságnál van. Azt hiszem, hogy ez a helyzet. Tehát négy projektből egyet elfogadtak, utána ezt megkérdőjelezték, és ez most a bíróság előtt áll. A néppárt nevében kell most nyilatkoznom. Mi azt javasoljuk, hogy ezt a petíciót le kellene zárni, mert nemzeti szinten fogják majd ezt eldönteni. Köszönöm. Ennyit akartam elmondani, nekünk itt semmi keresni valónk. Köszönöm szépen, rosszá parancsolj. Köszönöm szépen. Tudjuk, hogy az egész Donyanei terület Natura 2000-es hálózathoz tartozó terület, és a madár irányelvet is alkalmazni kell. Préda úr nagyon helyesen mondta, hogy négy projektről van szó. Az információink alapján az andalusz kormány ebből egyet engedélyezett. A spanyol kormány illetékes hatóságai és a környezetvédelmi miniszter ebből a négyből egyet engedélyezett. A keletit elutasították, van egy, ami függőben van, és van egy, amelyet az andalusz kormány elfogadott, de a minisztérium viszont elutasított. De van egy projekt a négyből, amely mind a két zöld lámpát megkapta, az andalusz kormány részéről és a spanyol kormány részéről is. Ez tehát a helyzet. Ezeket az engedélyeket szakmai szinten ítélték oda. Az igaz, hogy van felebbviteli lehetőség, hiszen éppen a bíróság előtt áll ez az ügy, és kérdezzük a bizottságtól, hogy európai irányelvek sérültek-e vagy sem. Ugyanis, hogyha európai irányelvek sérültek, akkor mindenképpen Európai Uniós fellépésre van szükség. Ha nem, akkor legyünk reálisak, és akkor a spanyol bíróságra kell rábíznunk a az ítélet meghozatalát. Nagyon sok különböző témával foglalkozunk, hogyha itt van a témák között olyan, ahol európai irányelvek sérülnek, akkor egyetértek azzal, hogy tényfeltáró missziót szervezzünk erre a területre. Úgyhogy egyértelműen kérdezem a bizottságtól, sérülnek-e európai irányelvek vagy sem, mert azt hiszem, hogy ez határozza meg alapvetően a fellépésünket. Igazából, hogyha egyáltalán nem vagyunk kompetensek, akkor is elmehetünk Donyánába körülnézni, de szerintem ez nem lenne a legjobb ötlet. Köszönöm szépen. Márszeli képviselő. Elnézést kérek, ha rosszul olvastam a nevét, túl messze ül. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a Mentsük meg Donyanát platform képviselőinek jelenlétét. Ne felejtjük el, hogy nemzeti parkról, sőt, fontos nemzeti parkról van szó, mind Spanyolország, mind pedig az Európai Unió számára. Számomra felfoghatatlan, hogyha egy magánvállalkozás szeretné meghosszabbítani a gázvezetékeit, és gáztároló egységeket szeretne létesíteni egy nemzeti park területe alatt, akkor ezt hogyan lehet engedélyezni? A különböző spanyol hatóságok 2013-ban elfogadtak egy projektet, ez már önmagában véve meglepő, aztán ezt a projektet négy részre vágták, és én szeretném megérteni, hogy mit ügyeskednek ezzel a felnégyeléssel, miért nem készítettek egységes környezeti hatástanulmányt. Úgy gondolom, hogy itt mindenképpen valami gyanús, és itt valószínűleg sérült Európai Uniós irányelv. Nagyon fontos, hogy az óvatosság elve mellett haladjunk, és megállítsuk az engedélyezett projektet addig, amíg nem készül el egy globális környezeti hatástanulmány, és csak ez a négy szétdarabolt környezeti hatástanulmány áll rendelkezésre. az egész régióra vonatkozó egységes tervet nem fogadták el, ami valószínűleg nem véletlen. Ezek az új gázszállításra vagy gáztárolásra vonatkozó projektek vajon beilleszkednek az Európai Unió energiapolitikájába? Nem mennek ezek ellenébe éppen a Párizsi megállapodásnak? hogyha az Európai Unió rendszerét Párizshoz próbáljuk igazítani, akkor nem a múlt piszkos energiaforrásait kellene támogatnunk, hanem a megújuló energiaforrásokat. Meg kell mentenünk Donjanát, ez egész Európa számára fontos. Köszönöm szépen, Sziluaga képviselő. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a panaszosoknak, hogy felvetették itt a petíciós szakbizottságban ezt a témát. Donyana esetében nem csak a huelvai lakosokról és az andalúz lakosokról van szó, és nem csak a spanyol államról, hanem egy európai horderejű ügyről van szó. Ez a terület az Európa két, a Natura 2000 hálózathoz tartozik, egy UNESCO világörökség területről van szó, amely egész Európa ökológiai ökológiai környezete szempontjából jelenti, jelentős. Donyánában egyébként rengeteg vándor madár közlekedik át, ezért ennek megfelelően kell nekünk ezt a kérdést kezelnünk, és az Európai Bizottságnak is erő, nagyobb erőfeszítéseket kellene tenni a terület védelme érdekében. A parlamentben itt tavaly egy jelentést készítettünk, ez volt az úgynevezett Donyana jelentés, amelyből kiderült, hogy körülbelül négy irányelv sérül, a vízvédelmi irányelv, a madárvédelmi, az élőhelyvédelmi irányelv és a környezeti hatástanulmányokra vonatkozó irányelv. Négy részre osztották a különböző tanulmányokat és vizsgálatokat, és gyakorlatilag a szóban forgó projekt kockázatainak teljes hatását nem vizsgálták, hanem szétszabdalták ezeket a vizsgálatokat. Emellett a földrajzi kockázatot sem mérték fel meg, megfelelően. Láthattuk, hogy egy területen korábban, ahol hasonló projekt indult, nagyon súlyos földrengések dúltak, és a nagy arányú befektetéseket követően ez a terület használhatatlanná vált. Donyánában hasonló történhet, hogyha a földrengés kockázatot figyelmen kívül hagyjuk. Emellett a megelőzés elvét kellene alkalmazni elsősorban. Ezen a területen most a földgáz kitermelés számára egy infrastruktúrát hoznának létre, miközben tudjuk, hogy itt elsősorban spekulációról van szó, hiszen itt csak a spekulációt szolgálja valójában ez a projekt, és nem a földgáz kitermelést, tárolást és szállítást. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is szeretném támogatni a petíciót, a panaszosok ügyét, és támogatom mindazt, amit a kollégák is elmondtak. Miután hallhattuk ezt a temérdek információt, és meghallgattuk az Európai Bizottságot, és azt hiszem, hogy ez a józan paraszti ész kérdése, és a megelőzés elvének kérdése is ha megnézzük, hogy ez a természeti park milyen értékeket képvisel, beláthatjuk, hogy európai eh, horderejű kérdésről van szó, és nagyon örvendetes, hogy az Európai Bizottság is csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez. Egy szimbolikus esetök, esetről van szó, és ahogyan a panaszosok elmondták, igenis indokolt volna, hogyha az Európai Bizottság még határozottabban lépne fel, további ellenőrzéseket kellene végezni, és már a, most dönteni kellene erről, még mielőtt újabb információkat kapunk, most kellene cselekedni, még mielőtt nem túl késő. Szoledád, köszönöm, hát valójában sok mindent elmondtak már a kollégák, én egyszerűen csak szeretném a nézeteltéréseket, félreértéseket elkerülni. Ezért elmondanám, hogy valóban, hogyha egy olyan projektről van szó, amelyet az andalúz kormány, az andalúz vezetőség jóváhagyott, és hogyha van egy pozitív kicsengésű környezeti hatástanulmány, akkor meg lehet adni egy ilyen projekt esetében az engedélyeket. Ez az andalúz kormány kapcsán meg is történt, azonban a projektek összhatását nem vették megfelelően figyelembe. Cselekedni kell, a spanyol kormánynak is cselekednie kell, Fontos, hogy egy átfogó vizsgálatra kerüljön sor a projekt hatásait illetően. Nem, szerintem nem lenne jó, hogyha többször is felszólalnának a képviselők, mondja az elnök. Nem, nem, nem kell elismételnie. Mindenki értette, hogy miről van szó. Egy dolgot azonban nem értek. Kedves kollégák, önök meghallgatják egymást, és elismétlik azt, amit az önök előtt szólók mondtak. Mindig elmondják, hogy igen, igen, egyetértek az előttem szólókkal, és utána rukkolnak elő egy új elemmel. Nagyon-nagyon fárasztó azt végighallgatni, hogy ismételgetik folyton ugyanazokat az érveket. Most a felszólalók listájának végéhez érkeztünk, és a második panaszos még mindig nem érkezett meg. Úgy tudom, hogy úton van. González úrnak adom most újra meg a szót, két perc erejéig. Perdón, you need your rápidamente, eh, si me permite. Ha megengedi, nagyon röviden szeretnék hozzászólni. A józan, józan paraszti észről beszéltek többen. Nem tudom, hogy az európai parlamenti képviselők azt észszerűnek tartják-e, vagy tartanák-e, hogy a Notre Dame alatt, vagy a granadai Alhambra közvetlen közele, közelében egy földkáz kitermelő üzemet létesíts, létesítsenek. Ezt, ezt vajon milyen szemmel néznék? Hiszen itt kulturális örökségről van szó, a természet meg, védelméről. Spanyolországban egyedül egyetlen párt akarja ezt a projektet megvalósítani, a Partido Popular, és csalásról van szó valójában, mert négy részre osztották a hatástanulmányokat, és még egy dolog, van egy jelentés, amely a földrengés kockázatokról beszél, azokra hívja fel a figyelmet. A Marizma Occidental projekt engedélyeztetésekor elhallgatták ennek a jelentésnek a megállapítás, megállapításait. 1,4 milliárd euróba került ez a spanyol adófizetőknek. A Castor ö, esetben ennyibe került a kártalanítás. Szerintem nem igazán mondhatnánk, hogy ez itt észszerű eljárás, nem észszerűek ezek a projektek, több millió adófizetői eurót költöttek el már eleve arra, hogy Donyánát megvédjék, fontos, hogy ez a terület a jövőben is egy természetvédelmi park maradjon. Jó lenne, ha elutaznának oda, és ott közvetlenül kapnák meg az információkat a tudósoktól, az egyes hatóságoktól, a regionális önkormányzatoktól, és hát a polgároktól is, akik egyszerűen nem is ért, tudják megérteni, nem tudják felfogni, hogy mi történik, hiszen a gyengékkel szemben túl szigorúan járnak el, és az erősekkel szemben túl engedékenyen. Fontos, hogy Európa végre megmutassa, hogy valóban a gyakorlatban is olyan politikát követ, amelyen meg akarja állítani az éghajlatváltozást. Fontos, hogy a hatásokat világosan értékeljék objektíven, és önök látogassanak el Donyánába, hogy ott első kézből kapják meg az információkat. Egy dolog, a minisztérium nem négy projektet engedélyezett, hanem csak egyet, ezt a jegyzőkönyv kedvéért szeretném elmondani. Elnök, Teljesen elfogadhatatlannak tartom azt, hogy ön különböző feleket, politikai pártokat támad meg itt. Ha Donyana fontos önnek, akkor kérem ne politizálja át ezt a kérdést. Ez lenne az én javaslatom önnek, és másokhoz is egyébként. Próbáljanak ragaszkodni az adott témához, és arról beszéljenek. -e még akkor is, ha szívügyük, maradjanak azért objektívek. A második panaszos nincs itt, szerintem a következőt tehetjük. Hogyha megengedik, akkor átérünk a következő napirendi pontra, ez a 21-es napirendi pont. A 1362-es petícióról van szó. A Natura 2000-es területeken való építés tilalmáról szól ez a petíció, ez egy németországi eset. Ez egyébként világosá tenni a spanyol panaszosok számára is, hogy más tagállamokban is léteznek ilyen problémák. Ezzel most időt takarítanánk meg, és mielőtt lezárnánk ezt a kérdést, átérünk a 21-es pontra. Miért? Azért, mert nincs itt a panaszos. Úgyhogy szerintem ezzel nagyon gyorsan haladhatunk. Pero que las conclusiones cuando llegue el otro. Okay, I'm receiving different, different information. Folyamatosan ellentmondásos információkat kapok, mondja az elnök, tehát akkor zárjuk le ennek a petíciónak a kérdését, amelyet az imént megvitattunk, mielőtt tovább haladunk. A néppárt úgy gondolja, hogy zárjuk le a petíciót. Más frakciók azt jelezték, hogy nem akarják lezárni, Teljesen egyértelmű, önök nem akarják lezárni a petíciót, jó, akkor szavazzunk. Ennyit tudunk most tenni. Ki szeretné nyitva tartani a petíciót? Sí. Perdón. Hay una propuesta. Elnézést. Van egy további javaslat. Felmerült az az ötlet, hogy legyen egy tényfeltáró látogatás Donyánában. Szerintem ez egy jó ötlet. A szocialisták, a zöldek, a GUE javasolták ezt. Szerintem ez egy kiváló lehetőség lenne arra, hogy tisztázzuk a kérdéseket. Szerintem először arról kellene szavazni, hogy oda akarunk-e utazni. Elnök, ön, ennek a szakbizottságnak a tagja, ön nagyon is jól tudja, hogy sohasem szakbizottsági ülésen döntünk a tényfeltáró utazásokra, a koordinátorok tisztázzák ezt a kérdést. De hát mi petíciós szakbizottságként dönthetünk erről. Hogyha megvan a többség, akkor miért ne dönthetnénk erről mi itt a szakbizottságban? Elnézést, mondja az elnök, Préda úr is szót kért. Elnök asszony, köszönöm. Én azért szólok most hozzá, hogy támogassam az eljárást. Ön azt javasolt, hogy szavazzunk, hogyha az elnök javaslatot tesz, akkor úgy kell eljárni. Na most ugyanazokat az érveket akarják megismételni, újra vitatkozni akarnak a többiek. Én ö, meghallottam az elnök asszony javaslatát, hogy szavazzunk, várom, majd szavazzunk, köszönöm. To... remélem, hogy a szabályoknak megfelelően kíván felszólalni. Igen, hát nem első eset, hogy itt a szakbizottság dönt. Szerintem ez teljesen rendjén való. Legutóbb a ciprusi látogatásról is itt a szakbizottságban döntöttünk közösen, és emlékszem rá, hogy többször is a szakbizottság döntött bizonyos tényfeltáró utak megtételéről. Hát mi vagyunk a képviselők. Szerintem a többség dönt, a többség pedig itt úgy gondolja, hogy kellene egy ilyen tényfeltáró látogatás. Elnök, Soledad, a szakbizottságon belül sohasem döntöttünk a szakbizottsági ülésen. Persze fel lehet vetni, hogy utazzunk Svédországba, Spanyolországba, legyen tényfeltáró látogatás vagy meghallgatás, de mindig a koordinátorok vitatják meg ezeket a kérdéseket, és ott születik a döntés. Tehát lehet javasolni bármit, de mégis emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ez itt most egy szakbizottsági ülés, egy olyan ülés, amelyet Európa szerte követnek a nézők az interneten, úgyhogy szerintem most ennek megfelelő magatartást tanúsítsunk, még akkor is, ha Spanyolország a téma. Means that we follow the rules. Ez azt jelenti, hogy betartjuk a szabályokat, ugyanúgy viselkedünk, ahogy bármely más szakbizottságban, bármely más téma kapcsán, és tovább lépünk. Szerintem szükségtelen megismételnem, hogy ezeket a petíciókat ebben a szakbizottságban már két alkalommal megvitattuk. Hogyha nyitva akarjuk tartani ezt a petíciót, akkor jelezzék. És akkor a koordinátoroknak lehet további javaslatokat tenni, hogyha valaki szeretné lezárni a petíciót, akkor jelezze, ahogyan Préda úr is tette, és most szavazunk csak, hogy lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Akkor szavazunk. Ki szeretné lezárni a petíciót? Jelezze, kérem. Ez azt jelenti, hogy a néppárti képviselők szeretnék lezárni. Hát igen, egyedül maradtak ezzel, ez igaz. És ki szeretné, hogy a petíció maradjon nyitva? SND, zöldek és GUE. És ezzel meg is van a többség. Rendben. Ez az, kor azt jelenti, hogy a petíció nyitva marad, és a különböző politikai frakciók keressék fel a koordinátorukat és jelezzék, hogy hogyan képzelik el ennek a folytatását. Ezzel befejezhetjük? Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy újabb panaszosok érkeztek időközben. Nagyszerű, Soledad. Eh, simplemente, señor presidente, yo discrepo. Elnök asszony, eh, nem értek egyet a konklúziójával. Eh, mindenképpen meg fogunk állapodni, de akkor a koordinátorok kon keresztül fogjuk a delegációs utazást kérni, és ugyanez lesz az eredménye, de valamit szeretnék mondani, elnök asszony. Már kétszer foglalkoztunk itt ezzel a petícióval. Miért? Azért, mert nem született megfelelő válasz rá. Én szeretnék megfelelő választ adni végre. Nem szeszélyből jöttek el ide, hanem azért, mert nem adtunk nekik a kötelességünknek megfelelően megfelelő választ. A petíciót nyitva hagytuk, önök ezt kérték, a további vizsgálatáról döntést kell hoznunk, a javaslatait nyugtáztuk, és a koordinátorok meg fogják beszélni. Így tudjuk lezárni ezt a vitát most. Pillanatnyilag nem tudunk semmi más tenni a petícióval. Vannak nemzeti bíróság előtt folyó bírósági ügyek is, és minket kötnek az ilyen eljárások is a kimenetelüket tekintve. Úgyhogy haladjunk tovább. Let's go turn, now turn to, to uh, It's the same subject. Ugyanebben a témában uh, nyújtotta be a uh, 907-es uh, petíciót Kanto Romera úr, aki a panaszos képviselője, üdvözöljük az Európai Parlament petíciós szakbizottságában, és 5 percre megadom önnek a szót, tessék. Muchas gracias. Köszönöm szépen a Guadalquifir mocsár több mint 300 ezer hektáros volt a 19. században, ez volt a legnagyobb delta torkolat Európában. A Donanyai Nemzeti Park ma 35 ezer hektár védelmét látja el. A mocsárvidék alapvető fontosságú a vadvilág az állatvilág és növényvilág szempontjából a bolygó legjobban védett természeti területe ez. A spanyol törvények, az UNESCO, az Európai Unió jogszabályai szerint is. Két egyezmény is védi Donnánát, mégis nagy károkozás készül. A bioszféra a felszíni és föld alatti vízkészletektől függ, a mocsár azonban degradálódott, mert az északról érkező folyó vizét elterelték, a Guadalquivirbe és az óceánba ömlik a víz nagy része, csak kis része éri el Donyanát a többi folyónak nagyon kicsi a vízhozama. Van egy harmadik folyó is, aminek viszont felhasználják a vizét a felső szakaszán. Ráadásul szennyezés is éri a területet a gazdálkodás miatt. Évtizedek óta vételeznek vizet ezekből a folyókból az öntözés céljaira, és a spanyol kormány nem lép fel. Ma az a következménye ennek, hogy a vízszint csökken, kiszárad a mocsár, és elszikesedik a terület. A folyók már nem tudják betölteni a szerepüket. Nincs megfelelő mm, víztartalma a talajnak, pedig ez a helyi élőhely szempontjából nagyon fontos lenne. A felszíni és a föld alatti vízkészleteknek egyaránt alapvető a jelentősége a mocsárvidék túlélése szempontjából. Klór, savak ö, szennyezik azonban ma a vizet, és ez az állat és növény ö, világ számára nagyon ártalmas. Donjana belül édesvizes zónák alakulnak ki a sós vízen belül. A régió nagyon átalakult, és ennek az egész vízrendszerre súlyos kihatásai vannak lennének megoldások, de a politikai, gazdasági játszmák miatt ezekre nem kerülhet sor. Nyolc évvel ezelőtt a Donyanai Klub, amely csak természetes személyekből áll, akik jól ismerik a helyzetet, létrejött. Jogászok, biológusok, tudományos szakemberek foglalkoznak ezzel a parkkal azt találjuk, hogy a spanyol kormány teljesen közönössé vált a természet védelme iránt Donyana vonatkozásában. három, sőt négy jogszabály is védi európai szinten Donanyát, ezért most már minden az európai intézményeken múlik, minden reményünket az Európai Parlamentbe helyezzük. 2016. április 22-én a bizottság a mm, az Európai Uniós Szerződés 258-as cikke alapján indoklással ellátott véleményt küldött Spanyolországnak, a spanyol kormány abszolút passzív maradt. Azt kérjük az Európai Parlamenttől, hogy tegyen látogatást Donyanában, hogy a Donyana Klub ismertethesse, bemutathassa a helyzetet illetve nagyon fontos lenne, hogy minél hamarabb az Európai Bírósághoz forduljanak. Fernández Gómez úr az Európai Bizottság részéről itt van velünk, neki adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megint csak szeretnék köszönetet mondani a panaszosnak. Ez a petíció az Donyanai élőhely degradációjával foglalkozik, ugye több évtizede zajlik ez, különböző mm, hatások érik a, ezt a természetes élőhelyet. A bizottság az öntözési céllal végzett eh, ivóvíz vagy víz kivétellel foglalkozott. Ugye intenzív mezőgazdálkodás folyik a Natura 2000-es területek eh, szomszédságában. Ahogy a panaszos is eh, jelezte, a bizottság megvizsgálta a helyzetet, és arra a következtetésre jutott, hogy valóban nem hoztak meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a Natura 2000-es övezetben ne romoljon az élőhely minősége. Az ökológiai szempontok nem érvényesülnek, veszélyben van a föld alatti vízkészlet, így az élőhely irányelv és a vízkeret irányelv sérül. Ezért kötelezettségszegési eljárást indított a bizottság 2014. októberében. 2016. áprilisában indoklással ellátott véleményt küldött. A bizottság most vizsgálja a spanyol kormánynak az indoklására látott véleményre adott válaszát. A véleményben szerepelt az is, hogy a spanyol kormánynak meg kell hoznia a szükséges intézkedéseket. Tehát ez az utolsó szakasz, az utolsó lépés az Európai Bírósághoz fordulás előtt. Az Európai Bíróság tehát megpróbál minden szükséges tudományos eh, adatot, információt begyűjteni most. Ahhoz, hogy eh, megalapozottan fordulhasson adott esetben az Európai Bírósághoz. A bizonyítás terhe a bizottság vállán eh, lenne ebben az esetben. Tehát most itt tart ez az eljárás. Köszönöm szépen. Tehát tudjuk, hogy a bizottság hatékonyan fel fog lépni. Nagyon örülünk ennek. Örülünk, hogy nem vesztegeti az időt a bizottság. Préda úr. Köszönöm szépen. A 0907-es petícióról van szó, szóval ez 2009-es datálódású, tehát 8 éves. A bizottság, mint ahogy ez megjelenik a dokumentumban is, elküldte a véleményét Spanyolországnak 2016 áprilisában, kb. egy éve. A mi frakciónk szeretné nyitva hagyni ezt a petíciót. És várjuk a notifikációs eljárás lezárulását. Reméljük, hogy ez nem fogja újra elindítani azt a vitát, amit már lefolytattunk, de akkor is szeretnénk ezt nyitva hagyni, és azért üzenem a spanyoloknak, hogy a petíciós szakbizottságot ne sajátítsák ki. Köszönöm szépen, Ábi olaszony! Köszönöm szépen. Hát minden esetben beszélünk erről a témáról, amikor erről beszélni kell, függetlenül attól, hogy Spanyolországból érkezik a petíció, vagy sem. Köszönjük szépen a petíció bemutatását, köszönjük, hogy eljött a panaszos. Köszönjük az Európai Bizottságnak, amely ebben az esetben tényleg egyértelmű választ hozott az Európai Uniós irányelvek sérülésével kapcsolatban. Tulajdonképpen ez az, amit hiányoltunk az előző petíció esetében. Egy egyértelmű és pontos választ. Itt az öntözés kapcsán egyértelmű választ kaptunk a bizottságtól, de az előző esetben a gáztárolók létrehozásánál nem kaptunk egyértelmű választ a bizottságtól. Hát látható, hogy Donjánát több fronton is fenyegetik a gáztárolók, az öntözés, és ez szerintem egyértelművé teszi, hogy mindezeket a petíciókat megvizsgálni, tényleg kellene egy tényfeltáró utazást szerveznünk Donjánába, hiszen több különböző probléma is érinti ezt a nemzeti parkot. Így tehát egyetlen látogatás alatt valószínűleg megmenthetnénk ezt a nemzeti parkot. Ez Kaveszon asszony. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Ennek a szakbizottságnak valamit tennie kell. Itt az öntözéssel kapcsolatos problémáról beszélünk. Az előző téma pedig a gáztározók építése volt. A bizottság a jelenlegi esetben gyorsan fellépett, a gáz esetében viszont úgy tűnik, hogy vonakodik a fellépéstől. Úgy tűnik, hogy itt ebben az esetben az öntözés kapcsán a bizottság azonnal elindította a fellépést, amikor megkapta az információt, az andalusz kormány döntéseinek kapcsán, hogy ezeken a védett területeken mezőgazdasági területeket alakítsanak ki. Természetesen ez maguknak a gazdáknak nem kedvez, de a Donyanei Nemzeti Parkot meg kell védeni. Én is úgy vélem, hogy el kellene utaznunk a helyszínre, és akkor mindegyik problémát megvizsgálhatnánk. Rosszá tessék. Köszönöm. Amikor a bizottságtól választ kérünk, akkor a bizottságtól érvelést is várunk. Az, hogy ez az érvelés nekünk tetszik, vagy nem tetszik, nem ez a legfontosabb. A bizottság érveit és pontos adatokat várunk el. Az előző esetben nem nagyon derült ki, hogy akkor most sérültek-e az Európai Uniós irányelvek vagy sem. A jelenlegi esetben a bizottság még ezt vizsgálja, így tehát nyitva kell hagynunk ezt a petíciót. Szerintem ez egyértelmű. Az előző esetben a bizottság azt mondta, hogy nem sérülnek Európai Uniós irányelvek, és erre most bólogat a bizottság. Ennek ellenére itt a képviselőtársaim nyitva akarták hagyni az előző petíciót, hát nem tudok erre mit mondani. Elnök, ugyanarról a régióról van szó, de tisztáznunk kell, hogy két különböző ügyről. Tehát tudományos szempontból két külön esetről van szó. A habitat irányelv, a madár irányelv, a vízkeret irányelv, egyértelműen sérült ebben az esetben, legalábbis a bizottság véleménye szerint. Ezért a szabálysértési eljárást fognak indítani. Ez egy teljesen egyértelmű, kristálytiszta eset. Most visszaadnám a szót Kantor Romera úrnak. Két percre maximum. Köszönöm szépen. Amit én meglepőnek találok az az, hogy már évekkel ezelőtt benyújtottuk ezt a petíciót, és még mindig rengeteg kérdés maradt nyitva. Én nagyon jól emlékszem arra, hogy mit kértünk az eredeti petícióban. Nagyon fontos, hogy a Donyána klub szakértői elkísérhessék a parlamenti képviselőket a Donyána Nemzeti Parkba, és akkor ott a saját szemükkel is láthatják, hogy mi történik ott a helyszínen. teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy a spanyol kormány elhallgat adatokat, illetve hogy szándékosan nem cselekszik. Nagyon jó lenne, hogyha eljönnének a parlamenti képviselők, de csak is kizárólag a Donyának klub tagjaival együtt. Köszönöm szépen. Még egyszer szeretném elmondani, hogy a tudományos megközelítést különösen nagyra értékeljük, ez már az eredeti bemutató prezentációban is megjelent. Úgy gondolom, hogy kimerítettük a vitát, minden teljesen egyértelmű, a petíciót nyitva hagyjuk, és tovább vizsgáljuk a helyzetet. A bizottságtól azt kérjük, hogy térjen majd vissza hozzánk naprakész információval, annak kapcsán, hogy a szabálysértési eljárás hogyan zajlik, vagyis megmarad a párbeszéd a bizottsággal. Ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot? Rendben, köszönöm szépen Romera úrnak, köszönjük szépen, hogy eljött ide hozzánk Brüsszelbe, és köszönjük, hogy ennyire egyértelműen tálalta ezt a petíciót akkor most újra a 20-as napi rendi pont következik, ahol a második panaszos még mindig nem jelent meg. De szeretne hozzászólni valaki? Kérném, hogy mutatkozzon be, aki hozzászól. Auri, Aurelio González Peris vagyok, az Uelvai folyó foglalkozó szövetség képviselője. Hát nagyon örülök ennek, mondja az elnök azt, mondja, akkor önre vártunk, és az ön hozzászólását várjuk már három óra óta, úgyhogy akkor most öt percben szót kap. Köszönöm szépen, először is szeretnék elnézést kérni a késés miatt. Némi közlekedési probléma merült fel. Tehát a 2013-as petíció óta nem sok minden változott a mi ügyünkben a Donyanai Nemzeti Parkban. Tehát újra itt vagyunk, és újra szeretnénk elmondani, hogy a gáz ár spekuláció miatt folyamatosan romlik nemzeti parkunk helyzete. Három olyan vállalatról van szó, amely fittyet hány a környezetnek, és ráadásul élvezi az andalusz kormány és a spanyol kormány támogatását. Ugyanis ez a három vállalat egész Európát ellátó gázdílerré akarja kinőni magát, és az önök szakbizottságának a segítségét kérjük, hogy véget vessenek ezeknek a cselekedeteknek, hogy a gáztárolást meg tudják akadályozni, gázvezetékek építését le tudják állítani, többek között a Repsol cég nevében. Azok alapján, a dokumentumok alapján, amiket megkaptunk, és ez tartalmazta a bizottság válaszát is, és amelyben azt a javaslatot látjuk, hogy le kellene zárni ezt a petíciót, na most mindezekre azt tudom elmondani, hogy a spanyol kormány azt mondta, hogy egy projektet engedélyeznek, önök viszont azt kérik, hogy a globális hatásvizsgálat előtt ne kezdődjenek el a munkálatok. Csak hogy önök ebben borzasztó nagyot tévedtek, mert nincsen globális hatástanulmány, és három vállalkozás, a Fenosa, a Repsol, és az Enagáz már elkezdte a munkálatokat az egy engedélyezett projekt végrehajtására. A dokumentumokat egyébként már 2013-ban elküldtük. A spanyol hatóságok pedig együttműködnek ezzel a három céggel, cinkosként segítik őket, és úgy tűnik, hogy a projekt egyre nagyobb méreteket ölt Uelvában. Ennek nagyon komoly kihatása van a Donyenai Nemzeti Park törékeny természeti egyensúlyára. Ugyanis a Donyánál folyó, amely egyébként rendkívüli védelmet élvez ne az Európai Unióban, ettől függ az egész Donyanai Nemzeti Park egészsége, és Uelvában konkrétan környezeti bűncselekményeket követnek el a projekt végrehajtása kapcsán. Az építési területeknél a mocsaras területekre teszik le a fel nem használt foszfort. Egyébként ezért bírósági feljelentést is elindítottunk, a felszíni vizek és a felszín alatti vizek is sérülnek, tehát a víz keretirányelvet sem tartják be. Ezeket a vizeket nem megfelelően kezelik, a dűnék is sérültek, és már a donyanai partoknál is megjelenik a környezetszennyezés. Mindezt az okozza, hogy elindult a gáz kitermelés, annak ellenére, hogy földrengések lehetnek ezen a területen, és ezt a kockázatot nem vették figyelembe. A Castor projektnél is felmerült már ugyanez a probléma, és ugyanott szintén felmerült a közpénzekkel való visszaélés problémája, és úgy tűnik, hogy a Castor ügyhöz képest még bonyolultabbak a jelenlegi visszaélések, és szinte cunami jellegű környezeti katasztrófával fenyegetnek. Azt kérjük, hogy fogadják el a megfelelő intézkedéseket a Donyanai Nemzeti Park védelmében, amely rendkívül fontos környezeti terület az Európai Unióban. Azt kell egyértelműen követelniük a spanyol kormánytól, hogy állítsák le a munkálatokat, amíg el nem készül egy globális környezeti hatástanulmány, ugyanis jelen pillanatban az Európai Uniós jog sérül. Ráadásul az Európai Unió politikájának értelmében a megújuló energiaforrásokra kellene koncentrálni, és nem pedig a gázra, ezen is ráadásul egy ilyen csodálatos természeti területen. sokan kisajátítják politikai célokra ezt az ügyet, és ilyen politikai partizánkodást aztán végképp nem tudunk elfogadni folyamatosan valótlan információt olvasunk a sajtóban, és az Izquierda Unida egyik képviselője idáig is eljött egy petícióval. Csak hogy ők vezették az andalusz kormányt négy éven keresztül, és az ilyen politikai haszonlesőkből maximálisan elegünk van. Nem lehet, hogy ilyen felelőtlen alakok irányítsák Andalúziát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérném, hogy mindannyian figyeljenek oda erre a déleurópai területre, amely rendkívül fontos környezeti terület és fontos környezeti infrastruktúrákat rejt. Köszönjük szépen! A többi, a másik petícióval kapcsolatosan már volt egy átfogó eszmecserénk, Szerintem itt is ugyanúgy járjunk el, maradjon nyitva a petíció, és szeretném még egyszer biztatni a kollégákat, hogyha szeretnének tényfeltáró látogatást tenni, vagy másféle follow-upot szeretnének, akkor a koordinátorokhoz forduljanak, és ők hozzák majd meg a döntést a koordinátori ülésen. Ezzel a témával kapcsolatban kérje szót, de csak nagyon röviden, tessék. Köszönöm, elnök asszony, valóban nagyon rövid leszek. Volt már egy vita, amely során az Európai Bizottsághoz intéztünk egy kérdést, jó lenne, ha választ kapnánk. A projektet négy részre bontották. Vajon a bizottság kérte-e, hogy legyen egy, készüljön egy átfogó egységes értékelés? Ez volt a kérdés a bizottsághoz, de a bizottság eddig nem válaszolt. A másik pedig a földrengés kockázatra vonatkozik. Ezek teljesen világos kérdések. Jó lenne, hogyha az Európai Bizottság választ adna erre a két teljesen kézzelfogható konkrét technikai kérdésre. Would you like to come back? Szeretne a bizottság reagálni? Van-e még valamiféle hozzáfűzni valójahoz, amit elmondott már? Köszönöm szépen, elnök asszony! ami a négy projekt összhatásának értékelését illeti. Az Európai Unió jogszabályai valóban előirányozzák, hogy azokban az esetekben, amikor, négy, amikor különböző projektek hatásai felerősíthetik egymást, akkor ezt mindig figyelembe is kell venni. Ez nem azt jelenti, hogy átfogó, teljesen az összes négy projektre kiterjedő hatástanulmányra lenne szükség, hanem a kumulatív hatásokat kell vizsgálni. A spanyol hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy az egyes környezeti hatástanulmányok esetében a kumulatív hatást is figyelembe veszik. Mi az Európai Bizottság részéről nem, nem foglalkoztunk ezzel a, ez, ennek a részletkérdéseivel, mert eddig csak egyetlen egy projekt kapta meg az engedélyt, úgyhogy úgy éreztük, hogy ezt a dolgot egyelőre nem kell szóvá tennünk ami a földrengések kockázatát illeti. Lényegében a spanyol hatóságok tájékoztattak bennünket arról, hogy valóban megvizsgálták a földrengések kockázatát. Ha a környezeti hatástanulmányok elkészültét követően születtek újabb elemzések, akkor természetesen az Európai Bizottság ezeket megvizsgálja, és a spanyol hatóságokkal karöltve megvizsgálja azt, hogy a környezeti hatástanulmányokon túlmenően hogyan lehet ezt figyelembe venni a különböző engedélyek megadásakor. Legalább az egyik konkrét kérdést megválaszolta. Hát akkor a 20-as napi rendi pontot lezárhatjuk. Köszönöm szépen a panaszosoknak, hogy ilyen sokat utaztak, hogy itt lehessenek a petíciós szakbizottság ülésén. Nyilvánvaló, hogy ez a téma sürgető, további erőfeszítéseket igényel a részünkről, és a koordinátorokkal pedig majd együtt eldöntjük azt, hogy mi legyen a follow-up. De azt hiszem, hogy ez nagyon jó példa arra, hogy az Európai Parlament és ez a szakbizottság egyfajta hidat képez az egyes polgárok és az európai intézmények között, és itt megmutathatjuk, hogy tényleg komolyan veszük az önöket foglalkoztató ügyeket. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és jó hazautat kívánok önöknek. Haladunk tovább a 1362-es petíció következő egy Natura 2000 területen való építési tilalomról szól, mégpedig Németországban. A panaszos nincs itt, de itt van a bizottság, úgyhogy Alexander Jastnak adom most meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A panaszos nyilvánosan hozzáférhető információra támaszkodik, Az élőhely irányelv két vonatkozó cikkének végrehajtása kapcsán Németországban. A panaszos azt kéri, hogy az Európai Bizottság akadályozza meg, hogy Németország bármiféle építési projektet kezdjen a Natura 2000-es területeken, amíg le nem zárul a Németországgal szembeni kötelezettségszegési eljárás. A bizottság megerősíti, hogy van ilyen eljárás Németországgal szemben, azzal a kötelezettséggel kapcsolatosan, hogy a nemzeti jogszabályoknak megfelelően az érintett Natura 2000 területeken természetvédelmi szabályokat léptessen életbe. A panaszos építési tilalomról szóló petíciója pontosan ezekre a területekre vonatkozik. Emlékeztetnénk arra, hogy a gazdasági tevékenység nem tilos, és nem tilos a Natura 2000-es területeken építési projekteket végezni, de csak bizonyos körülmények között kerülhet erről sor. Az élőhely irányelv hármas cikke szerint bármely terv vagy projekt, amely jelentős hatást gyakorolhat egy Natura 2000-es területre, értékelés tárgyává kell, hogy váljon a területre vonatkozó hatást tekintve, és a természetvédelmi célokhoz mérve. Csak is akkor lehet jóvá hagyni egy ilyen projektet, hogyha az illetékes hatóságok megbizonyosodtak arról, hogy ez a projekt nem fogja hátrányosan befolyásolni az adott területet. Ezen túlmenően kivételes esetekben az irányel vonatkozó rendelkezése értelmében, hogyha negatív értékelés születik, és nincs alternatív megoldás, a projektet végrehajthatják akkor, hogyha a közérdek nagyobb súlyjal esik latba, mint a környezetvédelmi célkitűzés. A tagállamnak azonban minden eszközt meg kell ragadnia, biztosítva azt, hogy a Natura 2000 területeket megvédjék. Ha szükség mutatkozik erre, akkor Németországnak a 6.3 és 6.4-es cikk rendelkezését alkalmaznia kell, valamint a 6.2-es rendelkezéseit is, amelyben az élőhelyek romlásának tilalma szerepel, és a kijelölt területek békéjének háborítatlansága. Zárásképpen az élőhelyi védelmi irányelve nem mond ki építési tilalmat azon területek esetében, amelyeket nem jelöltek ki speciális természetvédelmi területté az élőhelyi védelmi irányelv értelmében. Ehelyett a tagállamnak azokat a rendelkezéseket kell alkalmaznia, amelyek a hatos cikkben, annak második, harmadik, negyedik bekezdésében szerepelnek az élőhelyvédelmi irányelvben, biztosítva azt, hogy az irányelv célkitűzéseit ne, ne ássák alá. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig a kollégák kaphatnak szót. Préda úr. Merci infiniment. Donc... Köszönöm. Euh, Köszönöm. Köszönöm szépen, ahogy elhangzott, a panaszos azt szeretné, hogy a bizottság tiltsa meg Németországnak, hogy Natura 2000-es területeken építkezéseket végezzenek addig, amíg a, az eljárás le nem zárul. Természetesen nem tilos gazdasági tevékenységet folytatni a Natura 2000-es területeken, ami az eljárást illeti, a bizottság tájékozatot bennünket, hogy az folyamatban van, úgyhogy én azt javaslom, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönjük szépen. Kér valaki még szót ezzel a témával kapcsolatosan? Nem, ez nem Donyána, de ez egy másik érzékeny területe Európának. Rendben. Úgy látom, senki más nem kér szót. A panaszos maga nincs jelen. Ebben az esetben úgy járok el, ahogyan Préda úr kérte. Tájékoztatjuk a panaszost a bizottsággal folytatott párbeszédről, készítünk egy összegzést és egy magyarázó dokumentumot küldünk a helyzetről, és lezárjuk a petíciót. Köszönöm szépen. 22-es petíció következő, a 0434-es petíció. A Garonyai atomerőműről Burgosban. A panaszos itt van. ön névtelen szeretne maradni, hát ezt most biztosítani is tudjuk, több mint öt percet kap, hogy bemutassa a petíciót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most értem vissza egy kis burgoszban található községből. 45 éves vagyok, tehát egy évvel fiatalabb vagyok, mint maga az atomerőmű más szóval, mindig is az atomerőmű szomszédságában éltem. Ha megpróbálnék egy üzletet nyitni a hazámban, akkor ehhez nem kapnék támogatást, mert 40 évnél idősebb vagyok. Hát ez a különbség a között, hogy az ember fiatal, vagy már nem annyira fiatal. 40 éves életciklust jósoltak a garonyai atomerőműnek, és ez egyébként a legrégebbi spanyolországi atomerőmű. Ehhez az atomerőműhöz hasonlóan én sem vagyok már fiatal. A spanyol kormány azonban annak ellenére, hogy az atomerőmű felett eljárt az idő, meg akarja hosszabbítani annak a működési idejét. Nekem 67 éves korom, koromig kell dolgozom, csak akkor mehetek majd nyugdíjba, mindeközben ez a burgoszi atomerőmű már hat évvel ezelőtt befejezte elvileg a pályafutását. A Santa Maria atomerőmű egy elavult atomerőmű, 2012 óta, 2012-ben lekapcsolták azt, és egy kormány rendelet értelmében elvileg 2013. július 6-ától kezdve neki kellett volna látni az atomerőmű lebontásának. Időközben 136 ö, balesetre került sor, továbbá a reaktor esetében strukturális sérülések keletkeztek. 2004-ben vették csak észre ezt, és ezek a problémák arra vezethetők vissza, hogy az építés során is problémák léptek már fel. Egyébként ezt az atom, atomerőművet az ezer repedés atomerőművének is nevezik népnyelven. Sok-sok biztonsági standardot be sem tartanak, a reaktorok háromnegyedét, háromnegyede rózsdás, és ez egyben azt is jelenti, hogy az atomerőmű már nem ellenálló a földrengésekkel szemben. Megpróbáltak fellépni a rozsdásodással szemben, de ez csak egy átmeneti intézkedés volt, és sajnos nem elégséges a biztonság megteremtéséhez. Ez az atomerőmű veszélyes, be kell azt zárni és le kell bontani annak érdekében, hogy szavatolni lehessen az emberek egészségét és a környezet épségét. Az atomerőműt energiatermelési adatai egyébként is azt mutatják, hogy az ország villamos energiállátása szempontjából nem lenne gond, ha lekapcsolnák ezt az atomerőművet. Hogyha garonyát ismét megnyitják, akkor az azt jelenti, hogy visszatérünk egy 45 évvel ezelőtti időhöz, egy olyan időszakhoz, amikor csak fekete és fehér létezett, ez volt Spanyolország egyik legsötétebb korszaka. Ezért azt kérjük önöktől, hogy vegyék fel a kapcsolatot a spanyol kormányjal, és kérjék azt, hogy ezt az atomerőművet ne nyissák meg újra, ehelyett a spanyol kormánynak napenergiára kellene támaszkodni a megújuló energiaforrásokra. Fontos, hogy ne csak a nagy energia, energetikai cégek érdekeit tartsuk szem előtt, hanem a polgárok egészségét és a környezet épségét. Az érintett régió Burgoszban egy nagy részt egy Natura 2000 hálózathoz tartozó terület, kivételt képez az atomerőm és az azt közvetlenül körülvevő terület. Fontos, hogy megfelelő intézkedéseket tegyünk a biztonság érdekében. Európa sokat tehetne az ügy érdekében, ezt várjuk önöktől mi, és ezt várják a spanyol polgárok is. Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Bizottság kapja meg a szót. Két nevet is kaptam, vagy Popovór, vagy Flora úr az illetékes. Köszönöm szépen, elnök asszony, Flora úr vagyok. Popov kollégám pedig majd átveszi a szót, hogyha arra szükség lesz. Köszönöm szépen a panaszosnak, hogy bemutatta a petíciót. Az Európai Bizottság szeretné ismét elmondani, hogy a különböző energetikai források közötti választás, valamint az a döntés, hogy valaki atomerőművet akar üzemeltetni, avagy sem, tagállami hatáskör. Hogyha egy tagállam, úgy mint Spanyolország, úgy dönt, hogy egy atomerőműt épít és működtet, és úgy dönt, hogy annak működését esetleg meghosszabbítja, akkor természetesen meg kell felelni a nukleáris biztonság kritériumainak, ahogyan az az Euratom szerződésben is szerepel, valamint a másodlagos joganyagban. A bizottság szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy elsősorban a mű, az atomerőmű működtetőjé a felelősség, természetesen a nem, az illetékes nemzeti szabályozó hatóságok felügyelete alatt. 2017. augusztus 15-e óta a tagállamoknak kötelességük mielőbb észszerű és szükséges biztonsági intézkedéseket foganatosítaniuk. A garonyai atomerőmű esetében is erre van szüksége, és legalább tíz évente megfelelő biztonsági vizsgálatokat kell lefolytatni. A spanyol nemzeti szabályozó felelős biztosítani azt, hogy a garonyai atomerőmű megfelel a nukleáris biztonságban meghatározott standardoknak, hogyha a garonyai atomerőmű megnyitásáról döntenek, akkor minden szükséges biztonsággal kapcsolatos intézkedést foganatosítania kell az államnak. Emellett a bizottságnak is jeleznie kell az adott tagállamnak a tervezett beruházást. Ez ideig az Európai Bizottság nem kapott ilyen jellegű tájékoztatást. A jelenlegi álláspontunk természetesen az Euratom szerződésre támaszkodik, és a másodlagos joganyagra, de persze az Európai Unió működéséről szóló szerződésben foglaltakat is figyelembe kell venni. Köszönöm. Köszönöm szépen, szóval, más szóval. Elmondhatjuk, hogy semmi sem jelzi semmi sem eh, mutat arra, hogy ez mindenképpen meg fog történni. A média beszámol erről, de nincs bizonyíték. Igen, csak a média beszámolókról tudunk, de az atomerőműt, amennyire mi tudjuk, egyelőre nem nyitották meg újra. Rendben, akkor most a kollégák kapnak szót, Préda úr az első. Na, akkor. Még mindig itt vagyok. Tehát ahogy eh, elhangzott, mivel az Európai Bizottság semmilyen értesítést nem kapott, úgy gondolom, hogy pillanatnyilag semmit nem tehetünk. Frakcióm javaslata az, hogy zárjuk le a petíciót. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, Preda úr. Committee room is becoming Spanish. One, two, three, four, five Spanish colleagues. Úgy látom, hogy a spanyol kollégák kérnek még szót, és az Európai Bizottság másik képviselője is szót kért. Talán egy-két kollégát meghallgathatunk, vagy inkább a bizottság képviselői kér szót. Jó, akkor ön az első, de kérem a lehető legrövidebben szóljon hozzá. Csak tisztázásképpen mondanám el, hogy az Európai Bizottság többször is reagált írásban a garonyai atomerőművel kapcsolatos panaszra, az egyik legutóbbi parlamenti kérdés 2017-ben, illetőleg volt több ilyen is, 2017-es, 2016-ban is fogalmazott meg a parlament kérdést ezzel az ügyel kapcsolatosan. Az Európai Bizottság legalább tízszer reagált már írásban a garonyai atomerőmű ügyével kapcsolatosan, és az Európai Parlament weboldalán megtalálhatóak ezek az információk. Nagyon szépen köszönjük ezt a kiváló kiegészítő információt. Gondolom senki sem akar éjfélig itt ülni, úgyhogy kérem a kollégákat, hogy ne ismételjék el azt, amit már az önök előtt szólók elmondtak, és eh, remélem inspirálja őket, önöket Préda úr rendkívül rövid hozzászólása, Valéna asszony. Eh, Köszönöm szépen. Persze, hogy például minden petíciót le akar zárni, hát úgy nagyon gyorsan megy a dolog, de a spanyol petíciókat ugyanúgy fel kell dolgozni, mint a többi országból érkezőket. Ez nem vicc, szerintem nem helyén való ezzel viccelni. A Garonyai atomerőmű ügye újra előkerült, ennek az atomerőműnek a hasznos élettartamát már messze meghaladtuk. Az atomerőmű a fukushimai egyes blokkhoz hasonlít, és az élettartam hosszabbítás véleményem szerint a jelenlegi kormány részéről egy cinikus gesztus, mert semmilyen terv nem készült, semmilyen döntés nem készítettek elő, ahogy a panaszos jelezte, az atomerőmű leszerelése nem veszélyeztetné az elektromos energia ellátást Spanyolországban, illetve lehetne ösztönözni a megújuló energiákat, ismerjük a napenergiában rejlő lehetőségeket. A spanyol hatóságoknak kellene, hogy írjanak a panaszosok, és információt kellene, hogy kérjenek az atomerőmű biztonságával kapcsolatban. A bizottság ugye azt mondja nekünk, hogy az ő információi szerint nem fogják újra megnyitni az atomerőművet tehát akkor kell majd újra tárgyalnunk az ügyet, amikor már megnyitották? Tehát szokás szerint késve kell majd reagálnunk? Fontos, hogy ne nyissák ö, újra az atomerőművet. És azt hiszem, hogy ö, fontos, hogy ö, a spanyol hatóságok információval szolgáljanak hiszen hogyha újra nyitották az atomerőművet, már késő lesz. Az Európai Bizottságnak annyiszor kell választ adni, ahányszor megkérdezzük. Aztán a tagállamok hozzák meg a döntést az energia mixükről, de hát minden relatív, akár csak a bányászat esetében, igaz? Elnök, nagyon sokan jelentkeztek hozzászólásra, és a szakbizottsági tagoknak kell elsőbséget biztosítanom, különben nehéz helyzetbe kerülünk. Álbiol asszony kérem, hogy nagyon röviden fogalmazzon, hogy a többiek, a kollégák is hozzászólhassanak. Köszönöm szépen. Itt nem egyszerű pletykáról vagy szóbeszédről van szó, nem csak a médiában lehet olvasni róla, nem. Február 8-án a atomenergia biztonsági hatóság véleményt fogadott el az országos hatóság, mi szerint újra nyitható az atomerőmű, a garonyai atomerőmű. Ez precedens nélküli, hiszen sosem fordult elő, hogy 45 évnél tovább működtessenek egy atomerőművet, másrészt pedig tíz évente, és nem 14 évente kellene felülvizsgálni a helyzetet a mostani vélemény szerint 2031-ben kerülne sor a következő felülvizsgálatra. Tudni kell, hogy az atomerőművet eredetileg 25 éves élettartamra tervezték, aztán 40 évre ezt meghosszabbították, most 60 évig működne ennek alapján ebben a régióban nincs szükség a többlet villamos energiára. Évek óta zárva van az atomerőmű, és ez nem okozott semmilyen gondot az ellátásban. A biztonságunk, a környezetvédelem mindenképpen előbbre való, mint egyesek üzleti érdekei. Ráadásul a spanyol kormány rendelkezik hatáskörrel de egész Európát veszélybe sodorhatja, hogyha egy Fukushima-hoz hasonló atomerőművet újra megnyit, azt 60 évig működteti, a nukleáris biztonsági irányelvvel szembe megy, ráadásul ugye az atomerőmű körül Natura 2000-es területek vannak. Mi Garonya bezárva tartását és leszerelését kérjük. Tudom, hogy nem itt születik meg ez a döntés, de azt követeljük, hogy a több mint 40 éves atomerőművek mindegyikéről készüljön tanulmány, vizsgálat Európában. Ez nagyon fontos, nem csak a garonyai, nem csak a spanyol vonatkozásban, hanem egész Európa számára. Minden 40 évnél idősebb atomerőműnek az állapotát fel kell mérni. Ráadásul nem csak az újságokban ö, felbukkanó plegykáról van szó, a spanyol országos atomenergiabiztonsági ö, tanács véleménye lehetővé tenni az újanyítást. Lehet, hogy ezt nem kapták meg a bizottságnál. Köszönöm, Évi asszony. Köszönöm. Azért szólok hozzá, hogy támogassam azt, amit a panaszos kért. Úgy gondolom, hogy elég súlyos helyzetről van szó. Egyetértek az előttem szóló képviselőnővel, Natura 2000-es területek közelében működne ez az atomerőmű, veszélyeztetné azokat, meg kell vizsgálni alaposan a kérdést, és úgy gondolom, hogy eljött az idő, hogy Európa és az összes tagállam konkrét lépéseket tegyen a fosszilis energiák és az atomenergia uh, háttérbe szorítása uh, érdekében 2017 van, és még mindig a régi modell érvényesül. Természetesen a technológiai semlegesség elavult elv, a Dieselgate is rámutatott, a tiszta technológiákba kell beruházni. Természetesen azt is tudják, hogy a nukleáris hulladék kérdését is meg kell még oldani. Minden esetre nyitva kell hagyni a petíciót. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Rossa, a szakbizottság teljes jogú tagja és alelnöke szeretné átadni a lehetőség Ediez de Mera kollégának, aki nem tagja a szakbizottságnak, de most így hozzászólhat, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Rosa, hogy átadtad a hozzászólási idődet. Szeretném elmondani, hogy én nagyon tisztelem a panasz benyújtóját, attól függetlenül, hogy nem értünk egyet vele. Erre majd vissza fogok térni. Én tiszteletben tartom a különböző parlamenti frakciók által elmondott véleményeket és köszönetet szeretnék mondani Preda úrnak is azért, amit elmondott. Energetikai, ideológiai problémával állunk itt szemben. Mindenek előtt politikai probléma ez. Nem csak Garonyára vonatkozik, és nem csak a mi szakbizottságunkban vetődött fel. Figyelmesen elolvastam a panaszos követelését, figyelemmel meghallgattam az Európai Bizottság álláspontját. Valójában semmilyen jogsértés nem történt. Kihasználják ezt a szakbizottságot, korai figyelmeztetést akarnak tenni, anélkül, hogy ennek bármilyen indoka lenne. Tehát preventív módon tesznek panaszt. Ami ezt az atomerőművet és a környezeti hatását illeti, Mindenek előtt hadd mondjam el, hogy 80%-a az energia deficit, az energia szükségletnek, tehát ennyit vásárolunk külföldről. Környezeti hatástanulmány készült a 40 éves élettartamra hosszabbításkor. És az atomerőműben elvégzett fejlesztések semmiképpen nem veszélyeztetnék a Natura 2000-es területeket. Ráadásul a panaszos azt mondja, idézem, megvan a lehetősége annak, hogy megsértik a jogszabályokat. Ez arra is rámutat, hogy ő maga sem tudja, hogy a törvényeket megsértették-e. Történt-e jogsértés? Tehát ebben az esetben mindenképpen le kell zárnunk a petíciót. Az Európai Bizottság az értesítési kötelezettségről is szólt, hogyha újra nyitnák az atomerőművet, akkor értesíteni kellene a bizottságot az elvégzett szükséges fejlesztésekről az európai eh, jogszabályokban szerepelnek a különböző küszöbértékek, amelyeket be kell tartani. Ezeket most nem fogom részletezni, minden esetre elnök asszony úgy gondolom, hogy ennek a petíciónak így nincs értelme, mivel nem született olyan döntés, hogy újra nyitnák az atomerőművet, és ráadásul a spanyol kormány rendelkezik hatáskörrel Muchas gracias, most pedig Marcellezi úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a panaszosnak, illetve a helyi polgármester úrnak, Garonyai atomerőművet ugye bezárták, újra nyitni ezt az atomerőművet, az atomenergia biztonsági eh, hatóság véleménye alapján politikai döntés lenne, a spanyol kormány precedenst akar teremteni annak érdekében, hogy más eh, élettartamuk végéhez ért atomerőműveket is újra nyithasson. Ez az atomerőmű Fukushima ékertestvére a hasznos élettartama eh, végéhez érkezett, több millió ember élete, egészsége van veszélyben, a Dölebr folyó is szennyeződhet, a Natura 2000-es területek is. Ráadásul kiderült, hogy az Európai Bizottság nem kapta meg a pozitív atomenergia biztonsági szakvéleményt, ez súlyos helyzet, az Európai Bizottságot megkerülték, amikor ezt a tervet megfogalmazták. Ráadásul lennének alternatívák, Spanyolország már ma bezárhatná az összes atomerőművét, és minden probléma nélkül megtermelhetné a, azt az elektromos energiát, amire szüksége van az atomenergia működtető, üzemeltető cége is azt mondja, hogy nem rentábilis az atomerőmű működtetése, a megújuló energiákra kell egész Európában áttérni, a piszkos energiával fel kell hagyni, be kell zárni Garonyát és hagyjuk nyitva ezt a petíciót, küldjünk egy levelet, illetve az Európai Bizottság küldjen egy levelet a spanyol hatóságoknak, hogy azok minden információt küldjenek meg, ami a garonyai fejleményekkel kapcsolatos az élettartamuk végéhez érkezett minden európai atomerőmet be kell zárni, mert veszélyt jelentenek az állampolgárok számára. Köszönöm szépen, mindjárt végéhez ér ez a vita. Ziluága úrnak vissza, megadom még a szót, aztán a panaszos következik. Köszönöm szépen. Én természetesen mindenki politikai állásfoglalását tiszteletben tartom, de azért, mint ahogy Marcelesi úr is elmondta, ne állítsunk valótlant. ...2006 óta Spanyolország exportál energiát 147 kWh értékben, és ez az atomerőmű a harmadik legrégebbi atomerőmű egész Európában. Szeretnék feltenni egy kérdést a bizottság képviselőjének. A bizottság ugyanis azt mondta, hogy a bizottság nem illetékes, ugyanis tagállami illetékességről van szó, de van itt egy kis részlet, amely mégiscsak oda vezethet, hogy a bizottságnak van illetékessége. Ez a biztonsági intézkedésekre vonatkozik, ugyanis a biztonsági intézkedéseket egyelőre még nem hozták meg, és az Euratom szerződésben lefektetésre került, hogy folyamatosan javítani kell a biztonsági intézkedések végrehajtását. Az atombiztonsági tanács, illetve az Európai Unió jogszabályai ezen a ponton biztonsági intézkedések kapcsán mégiscsak sérülnek, ezért úgy gondolom, hogy a bizottság jogosan léphetne fel. Ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Uniós jogszabályok betartása nem megfelelő. A jelenlegi spanyol politika minden egyes atomerőmű maximális kihasználására törekszik, sőt a garonyai atomerőmű élettartamát 20 évvel akarják meghosszabbítani. Itt mindenképpen magas szintű kockázatok lépnek fel, amely rengeteg embert érint, méghozzá úgy, hogy nincsen áramhiány Spanyolországban. el? szeretnél hozzászólni? Nem? Akkor Huariszti képviselő Rossz azt mondja, hogy átadja a szót Augustinnak. Hogyha ez valóban így van, akkor Diaz de Mera képviselőnek most azonnal szót adok. Köszönöm. Az imént elhangzott tájékoztatás és információ nem fedi azt, amit én hallottam energia szempontjából van egy összekötő kábel, amelyet Franciaország és Spanyolország közé terveznek, ez két milliárd euró, euró értékben valósulna meg. A Pireneusokon keresztül, illetve Aragónián keresztül valósulhatna meg ez az áram átadás, ugyanis Spanyolországban energia deficit van. Huariszti úrnak adok szót nagyon röviden. Köszönöm, elnök asszony, rövid leszek. Az Európai Bizottság a közegészségügy és a környezet tekintetében igenis illetékes, és ezt nagyon sokszor elfeledjük. Garonya a harmadik legrégebbi atomerőmű, úgy, hogy mint ahogy Albiol kollégám is elmondta, hogyha ezt újra meg akarják nyitni, akkor azt igazolni is kell. És ez csak akkor valósulhat meg, hogyha az egészség és a biztonság maximálisan garantálható, és hogyha megfelelő preventív intézkedéseket meghozzák. Köszönöm szépen. És akkor most adjuk vissza a szót a panaszosnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Garonyá bezárásával kapcsolatban öt éve megszületett egy döntés, de ez nem volt végleges, és az atomerőmű leszerelése nem történt meg. Amit mi szeretnénk elkerülni, az az, hogy garonyát újra hozzákapcsolják az ellátási rendszerhez. Garonya egyáltalán nem elengedhetetlen a spanyol energiaellátás szempontjából, ez a teljes energiamix mindössze 1%-át teljesíti, és még hogyha energiadeficit is van, ezzel az 1%-kal ugyan meg nem oldjuk a helyzetet. Köszönöm, hogy az elnök azt, hogy foglaljuk össze a helyzetet. Mit is tehetünk? Először is meg kell szereznünk a megfelelő információt, amit úgy tehetünk meg, hogy levelet írunk a spanyol hatóságoknak és a spanyol kormánynak. Ugyanis mégiscsak tudnunk kellene, méghozzá hivatalos forrásból, hogy az Euratom szerződés biztonsági kritériumai mind érvényesülnek-e maradéktalanul. És mint ahogy a bizottság elmondta, nem kapták meg a tájékoztatást az esetleges beruházásokról, amelyek a garonyai atomerőművet újraindítanák. Tehát először is meg kell tudnunk, hogy mi igaz és mi nem. Azt javaslom, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, küldjünk levelet a kormánynak és a hatóságoknak, hogy igen, nem válaszoljanak arra, hogy újra megkívánják-e nyitni a garonyai atomerőművet. A bizottságra nézek, volna erre lehetőség? A bizottság bólogat, remek. Köszönöm szépen a panaszosnak, hogy eljött ide, és kellemes utat kívánok visszafelé a hazájába. Most nézzük a 23. napirendi pontot. Ez a 302-es petíció, Motta Santana Stasia hulladék lerakójáról van szó. A petíció benyújtója ugyan nincs itt, de a bizottság itt van, úgyhogy megadom a szót Antikó asszonynak a bizottság részéről. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Azok, akik elmennek, kérem, hogy csendben távozzanak. Tehát a bizottság képviselőjé a szó. A Tiriti hulladék lerakóról van szó Motteszent Anasztáziában, ez egy magán hulladék lerakó, amely már 40 éve működik, annak ellenére, hogy a helyi hatóságok több esetben szerették volna ezt bezárni, mert a lakók ez ellen fordultak, illetve azért, mert nagyon sok probléma merült fel ezzel a hulladéklerakóval kapcsolatban. A panaszos több panaszt is benyújtott ennek kapcsán, ezt meg is vizsgálta a bizottság, de mivel nem voltak meg a megfelelő adatok ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy történt-e, hogy sérültek -e Európai Uniós jogszabályok, ezért le kellett akkor zárnunk azt a panaszt. Most vizsgáljuk a szicíliai helyzetet nem csak ebben a régióban, hanem más régiókban is a hulladékkezelés kapcsán. És jogsértési eljárásra is szükség lesz ugyanis minden hat évben felül kell vizsgálni a hulladék stratégiát minden egyes tagállamban. Nyilván ez természetesen Olaszországon belül Szicíliára is vonatkozik. A bizottság további információt kért a háztartási hulladék, illetve speciális hulladék kezelésének kapcsán, ami a háztartási hulladékot illeti 2012-ben fogadták el a legutóbbi tervet, és ezt jelenleg is értékelik a bizottság szolgálatai. Nézzük, hogy minden szabályt betartanak-e, például a működő hulladék lerakók bezárásának kapcsán, és a hulladék lerakók működésének kapcsán. Ezeket tehát vizsgáljuk, hogy ezek megfelelőek-e a hulladék keretirányelvnek azt nem tudjuk, hogy az elkövetkezendő években mit szeretne majd tenni Olaszország a hulladék előkezelésének kapcsán, mielőtt az a hulladék lerakókba kerülne. Ez rendkívül fontos kérdés, ugyanis, hogyha az információ, amit megkapunk, nem kielégítő, akkor a strukturális alapok mozgósítását le lehet állítani. Ezt az elevet is kérem, hogy vegyék figyelembe. Köszönöm szépen, ketten kértek szót, Preda úr az első parancsolja. Köszönöm szépen. A frakciónk azt javasolja, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, ugyanis elképzelhető, hogy sérülnek Európai Uniós környezeti jogszabályok, és ezeknek kihatása lehet az ott élők egészségére, ezért fel kell még venni a kapcsolatot az olasz hatóságokkal, és további információt kell nyernünk. Köszönöm. Tüfrida asszony a másik hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csatlakozom a kolléga kéréséhez, szerint hagyjuk nyitva a petíciót több oknál fogva is. Egyrészt személyesen ellenőriz, ellenőriztem, én onnan származom, ahol ez a lerakó van. A saját szülőhelyemen, az én tartományomban. A Igazából a panaszos nem is tudta, hogy ma van ez az ülés, ezért nem tudott eljönni. Sajnos rossz címre küldték az értesítést neki. Úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes ezt a vitát folytatni, és nyitva hagyni a petíciót. 2013. novemberében befogadhatónak minősült ez a petíció. Sajnálatos, hogy csak négy évvel később tárgyalja a szakbizottság 2013, 2016 augusztusában új adatok érkeztek, az ARPA, az a szervezet, amely a környezetvédelmi ellenőrzéseket végzi a régióban, a különböző gázkibocsátásokat mérte ebben az övezetben, és nyilvánvaló, hogy a normát meghaladják ezek, különösen a biogáz. Minnyáján tudjuk, de a bizottság is jelezte, hogy a hulladék kezelés csak megfelelő garanciákkal történhet, így a környezetvédelmi szabályok betartásával, az állampolgárok egészségének megóvásával. Az Európai Bíróság is kimondta ezt. legalább 6 kilométerre kell, hogy legyen a lerakó a lakott területektől, itt ez nincs meg, és a Mr. Bianco lerakó válogatott, szelektív gyűjtésből származó eh, hulladékot dolgoz fel, sajnos nem csak gáz szennyezés van, hanem ráadásul egy olyan területen működik ez, ahol az állampolgárok nagyon öntudatosan védik a környezetet, 60%-ban szelektíven gyűjtik a hulladékot. Timmermans elnök is elmondta, hogy nagyon fontos, hogy az állampolgárokkal fennmaradjon a kapcsolatunk, az ő bizalmukat ápoljuk, úgyhogy kérem, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót. Köszönöm. Excellent, Mrs. Évi. Köszönöm, Évi asszony. Köszönöm, elnök asszony. Az én véleményem szerint is nyitva kell hagyni ezt a petíciót. A helyzet nyilvánvaló veszélyeket hordoz magában, romlik a környezet állapota, az állampolgárok egészsége veszélyben van. sokszor találkoztunk már ilyen példával, már megint olyan lerakóval van dolgunk, ami miatt az emberek rossz levegőt kell, hogy beszívjanak. még a komposztálás sem megfelelően valósul meg. Ugye beszélünk a körkörös gazdaságról, de sajnos a megvalósításánál oda kell figyelni egy csomó szempontra, az elméletről, a, a gyakorlatra való áttérésben a helyi önkormányzatoknak nagy a felelőssége. Azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy monitorozza tovább ezt a régiót, és kérem az elnök asszonyt, hogy a szicíliai hatóságoknak a közegészségért felelős szicíliai hatóságoknak küldjön levelet a levegő minőség fenntartása érdekében, hiszen itt légszennyezésről van alapvetően szó. Azt is meg kell kérdezni a szicíliai hatóságoktól, hogy mikor szándékoznak bezárni ezt a lerakót, milyen program szerint kívánják a területet rekultiválni. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönjük, hogy nagyon pontosan és egyértelműen válaszolt. Nem is láttam, amikor a képviselő levágatta a haját, és egészen máshogy néz ki, észre se vettem, bocsánat. Jó, elnök asszony, ön svédként jól érti, hogy miről beszélünk, ugye Mr. Bianco és Motta Sant'Anastásia városkák lakóinak közegészségi állapotáról. Nagyon fontos, hogy ilyen bűzben, egy ilyen lerakó közelében nem élhetnek emberek. Aki Hollandiában, Svédországban, Németországban él, azok számára elképzelhetetlen, hogy ilyen ö, körülmények között lakjanak egy kisvárosban. Ö, európai állampolgárok, akik ott laknak, úgyhogy abszolút hatáskörünk van ezen a téren, környezetszennyezés, európai állampolgárok egészségi állapota, ugye folyamatosan felülteti őket a regionális hatóság, ugye a valangadimbernoid bezárják, a tiritit megnyitják, rekultiválnak, mindenféléket mondanak nekik, közben ugyanúgy működnek tovább a lerakók, és olyan a bűz, hogy gyakorlatilag nem lehet levegőhöz jutni azon a környéken, és ezért nyújtották be a panaszosok ezt a petíciót, úgyhogy egyetértek Évi kolléganővel, hogy a bizottságnak fel kell lépnie, és most tényleg fontos, hogy ezek az intézkedések megszülessenek. Ugye Szicíliában sok helyen középkori állapotok uralkodnak. Mr. Bianco-val kapcsolatban elhangzott, hogy 60%-os a szelektív gyűjtés, miközben a sziget nagy részén 15%-os csak, pedig már 90-ben meg kellett volna ezt haladni. Nagyon fontos, hogy ennek a régiónak a vezetősége is megértse, hogy mennyire fontos, hogy ezek a e, magán lerakók bizony komoly nyereséget termelnek, indokolt lenne e, felülvizsgálni a helyzetet, korrupciós ügyek vannak a háttérben. De soha nem született felülről beavatkozás ebbe. Fontos lenne, hogy Európa előírja a regionális hatóságok számára, hogy hozzák meg a megfelelő intézkedéseket. Mm, nem elegendő néhány kis javítást eszközölni. Ugye a petíciót benyújtók azt kérik, hogy eh, tartsák be a jogot, mert ők is európai állampolgárok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most viszonylag egyszerű összefoglalnom a helyzetet, és ez tulajdonképpen szerencsés, hogy itt nem jött most el a panaszos, és hogy minden frakció egyetért abban, hogy mit kellene tenni, úgyhogy akkor a következőket javaslom. Először is a bizottságot fogjuk megkérni, hogy kimerítő válaszsal forduljon hozzánk minden egyes kérdésben, amelyet e-mailben elküldött a panaszos. Tehát nekünk is látnunk kell mindezeket a válaszokat. Másodszorban pedig levelet kell küldeni a szicíliai regionális hatóságoknak, mint ahogy azt Évi képviselőasszony javasolta, amelyben pontosan el kell, hogy magyarázzák nekünk a helyzetet tehát, hogy van valamilyen időterv a jövőbeli fellépésekre, és azt is ki kell mondanunk, hogy nagyon komoly egészségügyi kockázatokról van szó, amelyeket ez a ház igenis komolyan vesz. Ezen kívül biztosítanunk kell, hogy megfelelő életkörülmények között éljen minden egyes Európai Uniós állampolgár. Hallgatás, beleegyezés, rendben van. Lépjünk tovább. A 24-es napirendi pont következik 328-as panasz, 12 aláírás tartalmazó petíció, a mezőgazdasági dolgozók növényvédő szereknek való kitettségétől. Lökéó urat szeretettel üdvözlöm, és Gió urat is, a két panaszost. 5 percre kapnak szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Remélem, hogy Mind a ketten hozzászólhatunk, és konkrétan a Triszkelia áldozatának adnám meg először a szót. Köszönöm szépen. Loran Gio vagyok, a Nutria, Nutria Triskalia. Merci, Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, tehát Loran Gio vagyok, és a Nutria Triskaliánál dolgoztam 20 évig ennél a mezőgazdasági szövetkezetnél 2009-ben egy olyan rovarírtó fertőzött meg, amelyet 2007 óta már betiltottak, ez a diklorfosz, és sajnos ez a ploázi gazdaságban még mindig használatos volt, méghozzá masszívan. 2010-ben egy újabb fertőzést kellett elszenvednem egy olyan rovarírtó által, amely ugyan engedélyezett volt, de a mi cégünk hétszeresen túllépte az engedélyezett adatokat, és emiatt MCS-t, vagyis többszörös kémiai túlérzékenységet kaptam. Elindítottam a jogi harcot a vállalkozás ellen, és elismerték, hogy áldozat vagyok, és öt esetben is elítélték a vállalatot különböző rovarírtók felhasználása miatt. Ami tulajdonképpen kérünk az az, hogy kivizsgálja ezt az ügyet a petíciós szakbizottság, hogy a francia állam mit védett a peszticidek felhasználása kapcsán. A Nutria Triskalia illetve a Triskalia csoport több leányvállalata 2009 óta olyan drámákat okozott, amelyek egészségügyi és környezeti drámák 2009-ben tiltott növényvédőszer használatával, 2010-ben pedig túladagolással ami a, Glom, a Glomelnél, a logisztikai platformnál történik, az konkrétan sokszoros emberüléssel ér fel. Történtek történt öngyilkosság is a ploázi gazdaságban, és ezek az anyagok bekerültek a gyógyszeres takarmányba is. A bejelentőket meg hurcolták, és a, mindig ezeknek a bejelentőknek köszönhető, hogy ezek az, a, ezek az anyagok többek között kukorica nem kerültek felhasználásra, és nem került végül is piacra olyan gyógyszeres takarmány, vagy olyan takarmány, amely foszfint tartalmazott volna. A franciaországi végrehajtás nem megfelelő, és az ellenőrzések sem megfelelőek, ezért az olyan cégek, mint a Triscalia tulajdonképpen büntetlenül cselekedhetnek. Ezért nyújtottuk be ezt a petíciót, amit egyébként a közösségi hálózatokon is megosztottunk, és 2016-ban Belgiumban, Svédországban, Spanyolországban is voltak ilyen áldozatai a növényvédőszerek nem megfelelő felhasználásának, és ezért reméljük, hogy a petíciós bizottság globálisan fog majd foglalkozni ezzel a problémával. Az Európai Bizottságtól pedig azt kérjük, hogy vizsgálja meg, hogy Brötányban a francia hatóságok miért nem tartották be a szabályokat, és miért nem lehet az ezeknél a vállalatoknál dolgozó munkatársakat megfelelő védelemben részesíteni. Köszönöm szépen, Prida úr az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony! Hogyha jól értettem, bár nem volt teljesen egyértelmű, Hogyha jól értettem, megszülettek már bírósági döntések ezen ügyek kapcsán? Igen, részleges döntések már születtek. Mit jelent az, hogy részleges ítélet? Nagyon komoly esetekről van szó, a Triskeliát csoportnak nagyon sok gazdaságában felmerültek ezek a problémák. Számos áldozat van, vannak olyan áldozatok, akiknek esetében lezárultak már a tárgyalások, de más áldozatok esetében még nem. Preda úr, én mindenképpen azt javasolnám, hogy maradjon nyitva ez a petíció, és kérnénk konkrét információt arról, hogy hány esetben fordultak a bírósághoz, Franciaországban és más országokban, ugyanis más országokat is megemlített, és mindenképpen úgy gondolom, hogy nyitva kell hagyni ezt a petíciót, amíg nem látjuk pontosabban, hogy mi történt. El kell mennem, de Járva úr mindjárt megérkezik, és ő fogja elmondani a néppárt véleményét a többi petíciónál. Köszönöm, és elnézést kell kérnem, mert a bizottság képviselőjének kellett volna a képviselők előtt szót adnom. de látom, hogy ezt nem bánja, és ő is nagy örömmel hallgatta végig az elinduló vitát, de akkor most megadom a szót a bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen, valóban nagyon fontos témáról van szó amely több Európai Uniós jogszabályhoz is köthető, a rovarírtókra vonatkozó jogszabályokra, illetve azokra az irányelvekre, amelyek a munkavállalók védelmét, illetve a veszélyes anyagoknak való kitettséget tárgyalják. Mindezek a jogszabályok és azok a témák, amelyeket felvetett a panaszos, ezek nemzeti hatáskörbe tartoznak. Például a növényvédőszerek használata, ez tagállami hatáskör, amennyiben Európai Uniós szinten az adott növényvédő anyag hatóanyagának engedélyezése megtörtént. Tehát ezután már tagállami jogszabályról van, tagállami hatáskörről van szó. Az is tagállami hatáskör, hogy megfelelő címke szerepeljen minden egyes rovarírtószeren, hogy milyen biztonsági szabályokat kell betartani az adott szer használatakor. A végrehajtás és az ellenőrzés szintén nemzeti hatáskör. A növényvédőszerek fenntartató felhasználásáról szóló irányelv természetesen azzal a célral jött létre, hogy a környezeti és egészségi hatásokat normális szinten tudja tartani a szállítás, a tárolás, illetve az ezen anyagokkal való munka során, ezek olyan irányelvek, amelyeknek a végrehajtása tagállami hatáskörbe tartozik. Amit mi bizottsági szinten megtehetünk, az auditok elvégzése a növényvédőszerekre vonatkozó jogszabály végrehajtásáról. Franciaországban 2012-ben és 2015-ben végeztük az utolsó auditot. Nagyon sok audit esetében voltak olyan nem lezárt kérdések, amelyek nyomonkövetést igényeltek, és a legutóbbi francia auditnál nagyon sok még megoldandó kérdés maradt. A nyomonkövetés eredményeit az ország jelentésben lehet majd elolvasni. Beszélt a diklorfoszról, ennek kapcsán csak azt szeretném elmondani, hogy ez 2007-ben betiltották, és 2008-ban járt le a türelmi időszak, úgyhogy szerintem itt mindenképpen van előre lépés ezen hatóanyagok felhasználása, ezen veszélyes hatóanyagok felhasználása kapcsán. Az irányelv a munkahelyi egészségügyre és a veszélyes anyagoknak való kitettségre vonatkozik. Ez a 9824-es, illetve a 2004 per 47-es. Ezek biztonsági intézkedéseket tartalmaznak olyan munkavállalók kapcsán, akik veszélyes vegyi anyagokkal dolgoznak, ez a veszélyes vegyi anyag, ez ugye egy széles kategória, és bizonyos növényvédő szerekben használt hatóanyagok szintén ebbe a kategóriába tartoznak tagállami hatáskör annak ellenőrzése, hogy ennek megfelelő végrehajtása megtörténik-e. Ezen növényvédőszerek felhasználásával kapcsolatos problémákat megfelelő nemzeti szinten, illetve tagállami bírósági szinten kell rendezni ezek a fellépésnek az első lépései. Összefoglalva tehát minden egyes kérdés, ami itt felmerült, nemzeti hatáskör, vannak Európai Uniós vonatkozó jogszabályok, de az átültetés és a végrehajtás nemzeti hatáskör. Ezért azt javasoljuk, hogy a megoldásokat is nemzeti szinten keressék. Amit el tudok még mondani a brötányi audit kapcsán az az, hogy az auditok és elemzések munkaprogramja a különböző illetékes bizottsági osztályokon történik, a tagállamokkal való egyetértésben. Ezek nagyon bonyolult eljárások. Természetesen a potenciális kockázatokat mindig figyelembe vesszük, ez egy több éves terv, amit évenként felülvizsgálunk, annak érdekében, hogy mindig naprakész legyen, és pontosan azokra a területekre koncentráljon, ahol a legmagasabbak a kockázatok. Ez a több éves terv nyilvánosan is hozzáférhető. A maradékanyagok auditja kapcsán még nem egyértelmű, hogy melyik tagállamot fogjuk legközelebb auditálni. Egyelőre nem tudom megmondani, hogy melyik lesz a következő tagállam az audit listán. Köszönöm szépen köszönöm, akkor talán jó ötlet lenne, hogyha Franciaországot választanánk, mint következő auditálandó ország. Szeretnék valamire konkrétan kitérni, és valamire konkrétan rákérdezni. A háttér dokumentumban azt látom, hogy 2017 márciusában további információt juttatott el a bizottsághoz a panaszos. Ezeket megvizsgálták már, ezeket a legújabban beérkezett adatokat? Igen vagy nem? Kaptunk további tájékoztatást, további információt a panaszostól az érintett ügyben. Természetesen nagyra értékeljük a plusz információt, de ezek nemzeti szinten releváns információk. Rendben van. A kérdésem az volt, hogy ezeket megvizsgálták-e, és ezek után úgy döntöttek, hogy ez nemzeti hatáskörbe tartozik. Ez történt? Igen, a bizottság bólogat. Jó, ez választod a kérdésemre. Akkor most Auken asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Hát azért vannak Európai Uniós szintű szabályok is. Olyan növényvédőszert használtak, amelyet egy Európai Uniós jogszabály tiltott be. Hogy lehet ez tagállami hatáskör? Itt egy Európai Uniós szabály megsértéséről van szó, egy EU által betiltott anyag használatáról. Hát valamit azért kellene tenni. Nagyon sokat foglalkozunk a növényvédő szerekkel, már több mint tíz éve, és az imént azt mondta, hogy 2007-2008-ban végezték el az utolsó ezzel kapcsolatos auditot, akkor mi miért dolgozunk itt évtizedeken keresztül? Emberek megbetegszenek, emberek kórházba kerülnek, nagyon komoly egészségkárosítást szenvednek, és Franciaországnak mégiscsak felelnie kell azért, mert hagyta, hogy alkalmazzák ezeket a szereket. Tehát, hogyha mindez nemzeti hatáskor, akkor mi értelme van annak, hogy Európai Uniós jogszabályokat alkossunk meg, mint ha nem lenne jobb dolgunk, vagy mint hogyha rettenetesen ráérnénk, akkor miért fogalmazunk meg Európai Uniós jogszabályokat, hogyha minden nemzeti hatáskör. Én ezt elég sokkolónak találom. hogy ilyen minden szabályt felrugó, arrogáns nagyvállalatok ellen ne lehessen fellépni, hogy elbocsátják a, az embereket mindenféle segítség nélkül. Hogyha ez a szer legálisan felhasználható az EU-ban, akkor Franciaországban ennek ellenére bármilyen vegyi anyagot fel lehet használni, és bárkit bármikor meg lehet ölni ezzel a vegyi anyaggal, anélkül, hogy ezért valaki felelős lenne. Tehát Franciaország maga nem vitte bíróság elé azt a vállalkozást, amely tiltott vegyi anyagokat használt fel. Köszönöm, Rozier asszony a következő. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a panaszosnak, hogy eljött, és maximális támogatásunkról szeretném őt biztosítani, hiszen tudom, hogy nagyon nehéz időkön ment keresztül. Köszönjük, hogy elmondták, hogy miről van szó, köszönjük, hogy eljött ide. Nagyon sok munkavállaló egészségéről van szó a mezőgazdasági ágazatban, és fogyasztókra is kiterjedhetnek a problémák. Szerintem van itt egy alap kompetencia, az, hogy egy európai irányelvben betiltották azt a növényvédőszert, amit felhasználtak. Nyilván megvan ennek a kivetülése a nemzeti jogszabályra, és vannak olyan intézkedések, amelyeket nemzeti szinten hoztak meg, de mégiscsak Európai Uniós irányelvből indulunk ki ugyanis ez jogszerűtlen, és a jogszerűtlenség miatt emberek egészsége került veszélybe. Vagy az Európai Uniós jogszabály átültetésében, vagy a jogszabályok megfogalmazásában, vagy a jogszabály be nem tartásában, de mindenképpen több szinten is jogsértés történt. Hallottuk, hogy vannak bírósági eljárások, amelyek jelenleg is folyamatban vannak, kártérítések, munkahelyi balesetek, de nem tudom, hogy egészen pontosan mi történik a bíróságon, tehát hogy milyen bírósági eljárások vannak folyamatban, melyek azok a hatóságok, amelyekhez eljutottak ezek az ügyek. Ugyanis, ha jól hallottam, akkor nem egy, hanem több ilyen ügyről van szó. A kérdésem az, hogy hogyan lehet a felelősséget megállapítani egy ilyen bonyolult ügyben. Köszönöm szépen, Rievázi képviselő. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök, hogy itt vannak a panaszosok, mert a rovarirtószereknek tényleg komoly egészségkárosító hatásuk lehet, és itt a bizonyíték egy megbetegedett alkalmazott és a társadalom biztosítási bíróság járt el a foglalkoztatót nem szankcionálták, minimál segélyen él az úr, illetve munkahelyi balesetért kap hát ellátást vagy kártalanítást, tehát munkahelyi baleset, nem mondta ki senki, hogy a foglalkoztató, a munkáltató, a vétkes. De egy európai irányelvről van szó. 2007-től kezdve tilos a használata ennek a rovarítószernek. Elfogadhatatlan, hogy egyes cégek mégis használják. Aztán a maradványokról is van egy hatályos rendelet az élelmiszerbe kerülő peszticid maradványokról, és láthattuk, hogy bizony magas ez aztán a 882-es jogszabály különböző méréseket végeztek, és úgy tűnik, hogy ezekhez nem lehet hozzáférni. Hadd mondjam el az Európai Bizottságnak, um, Paka és Ronalp régiókban uh, helyszíni szemlét tartottak önök, auditot, aztán még milyen régióban? a Patkále régióban is. Én azt kérem, és szerintem mindenki egyet fog érteni, hogy a Trikáliával kapcsolatos auditot is végezzék el, mert több száz munka, munkavállaló van, többen is megbetegedettek, volt, aki öngyilkos lett, de többen is megbetegedtek a foglalkoztatottak, a dolgozók egészségével foglalkozunk itt, és a francia állam mulasztott, a francia állam elmulasztotta megfelelően alkalmazni az európai irányelvet, ezért szankcionálni kell, semmit nem tett a francia állam, a szerek használata terén. Én azt kérem, hogy az Európai Bizottság Brötányban is végezzen vizsgálatot, és mérje fel, hogy az európai szabályozáshoz képest milyen működési zavarokat tapasztal. Érezze az a francia állam, hogy ellenőrzi az Európai Bizottság. A bizottság azt mondja, hogy ez a francia állam dolga, de hát a francia állam nem végzi el a dolgát, nem védi meg a, a dolgozókat végül a dolgozók szenvedik meg mindezt. Úgyhogy azt kérem, hogy a bizottság ennél a cégnél végezzen vizsgálatot, vagy szélesebb körben Brötányban. Aztán azt gondolom, hogy a bíróság elismerte, hogy munkahelyi balesetek történtek, de más bírósági eljárások is folynak, ezek se büntető eljárások tehát a francia állam nem tölti be a szerepét az irányelv kapcsán. A francia állam, a francia képviselők megszavazták ezt a jogszabályt, ezt az irányelvet, és hogyha a bizottság nem lép fel, és nem mutat rá, hogy nem tartják be az irányelvet, akkor a dolgozók ö, kárára fog ez menni nagyon fontos lenne, hogy ne hárítsanak mindent a nemzeti kompetenciára. európai fellépésre van időnként szükség, hogy betartassuk az európai jogot. Tehát önökre szükség van, és ne bújjanak amögé, hogy ez nemzeti hatáskör. Hogyha más országban fordul elő, akkor ott is meg kell tenni. Meg kell mondani az államnak, hogy kötelezettség szegést követel. A dolgozók nem voltak felkészítve arra, hogy ö, ilyen ö, vegyi anyagokkal kezelt gabonát ö, mozgassanak, még maszk sem volt rajtuk. Ö, hogy kérem, hogy önök mindenképpen indítsanak eljárást, illetve mindenek előtt tartsanak ellenőrzést, mert nagyon súlyos a helyzet. Thank you very much, Mrs. A nagyon szépen köszönjük, Évi asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Azért szólok hozzá, hogy elmondjam, hogy nagyon egyetérzek, együttérzek a panaszosok küzdelmével, március 21-én kaptunk egy csomó információt, azt kérem, hogy minden hasznos további dokumentumot is küldjenek meg, és a bizottságtól azt kérem, hogy komolyan és mélyreható figyelemmel vizsgálják meg az ügyet, annak ellenére, hogy nemzeti hatáskörről van szó, és nemzeti bíróság előtt folyik eljárás. Ugye európai irányelvről van szó, úgyhogy a legnagyobb figyelmet kell szentelni ennek a kérdésnek. Font fontos, hogy meg tudjuk állapítani, hogy a francia állam felelőssége felmerül-e az irányelv alkalmazásában. Mindenképpen véget kell vetni az ilyen típusú gazdálkodásnak, véget kell vetni az agrobiznesz érdekeit kiszolgáló egészségkárosító technológiáknak amelyek a dolgozókat veszélybe sodorják. Egyébként tudom, hogy ennek nincs köze a konkrét ügyhöz, de a glifozát betiltásáért is nagy kampány folyik, és Hogan mezőgazdasági biztos 10-15 évre szeretné most meghosszabbítani ennek a használatát, ami nagyon sajnálatos, mert nagyon ártalmas vegyi anyag ez is, amit a gazdák használnak igazából a biogazdálkodásra kellene végső soron áttérni. Azt kérem tehát, hogy alaposan vizsgálják meg, hogy mennyiben tartják be ezeket a szabályokat. Szigorúbb szabályokra is szükség lenne, és szankciókra. Köszönöm szépen. Margaret, egy kiegészítő kérdése van? Igen, csak hogy pontosak legyünk, mert lehet, hogy nem értettek pontosan előzőleg. A válaszokban azt, kap, azt írták, idézem, ami ezt a terméket illeti. A bizottság úgy döntött, hogy 2000 évben nem adja jóvá ezt az anyagot. A tagállamok türelmi időt kaphattak, hogy felhasználják a már meglévő peszticid tartalékaikat. Ezt a türelmi időt a lehető legrövidebben kellett meghatározni, és legkésőbb 2008. december 6-án le kellett járnia. Mit jelent ez a mondat? Ha nemzeti hatáskör, akkor ez azt jelenti, hogy ez önöket nem is érdekli? Hát azt hallottuk a panaszostól, hogy 2009-ben mérgezték meg, úgyhogy teljesen nyilvánvaló, hogy a francia hatóságok nem tettek semmit. Erre mi a válaszuk? Hozzászólhatok? Ez azt jelenti, hogy az anyagot nem lehet a türelmi idő után felhasználni. Ezt mondja ki a jogszabály. Hogyha egy adott tagállamban vala, valamilyen eltérést tapasztalunk, akkor az tagállami hatáskör, tagállami felelősség. Az első lépés ezért az lenne, hogy a tagállamhoz fordulnak, és a tagállamtól kérik, hogy tegye meg a szükséges lépéseket. Ezt nemzeti szinten lehet megtenni. Megtehetik azok, akik tapasztalták a problémát. Másrésztről az Európai Bizottság ellenőrzéseket végez. Én közvetlenül nem veszek részt ezekben, ezt kollégák végzik. Ezeket az ellenőrzéseket bizonyos határozott időközönként bizonyos tagállamokban végzik el, egy több éves program alapján végzik ezeket az ellenőrzéseket. Jelen pillanatban tárgyalnak arról, hogy mely tagállamokban, mely régiókban mit kell pontosan vizsgálni. Ez egy nyitott dolog, még tárgyalnak róla, és természetesen be fogok számolni azoknak a kollégáknak a mai ülésről és a már hangzott információkról, de jelen pillanatban nem tudom önöknek megmondani, hogy mi lesz a döntés mert ez egy nagyon bonyolult döntéshozatali folyamat, amely során eldől, hogy milyen ellenőrzéseket végeznek és mely régiókban. Egy dolgot tudok hozzáfűzni. Ezek az ellenőrzések a növényvédőszerek felhasználására és a növényvédőszer maradványokra vonatkoznak, és nem közvetlenül a munkavállalók védelmére. Ezzel a témával egy másik főigazgatóság, az Employment főigazgatóság foglalkozik. Vannak persze kapcsolódási pontok, és mivel itt is növényvédőszerekről van szó, azok felhasználásáról, ezt is lefedheti akár egy ilyen ellenőrzés. Mit jelent az, hogy vannak EU-s szabályok és vannak nemzetállami szabályok? Tisztázásképpen mondom, az aktív hatóanyagokat EU-s szinten hagyják jóvá. Hogy egy hatóanyagot jóvá hagynak, az azt jelenti, hogy egy olyan növényvédőszer, amely az aktív hatóanyagot tartalmazza, engedélyeztethető egy adott tagállamban. Egy tagállam nem hagyhat jóvá egy olyan növényvédőszert, amely olyan aktív hatanyagokat tartalmaz, amelyek eh, használata tilos. Első sorban ez tehát nemzeti hatáskör, mi pedig az ellenőrzéseket az, e- az auditok révén tudjuk elvégezni. Ugyanakkor a jóváhagyás és EU-s alapelvek szerint történik, ez tehát nem arról van szó, hogy bármely tagállam saját prioritásai szerint, vagy saját tetszése szerint hagyja jóvá a növényvédőszereket, EU-s szinten meghatározott egységes kritériumok alapján kell egy adott növényvédőszer engedélyeztetését elvégezni. Elnök, azt hiszem, kimerítettük ezt a témát, egyelőre legalábbis, és valamiféle döntést kell hoznunk. Több dolgot is tehetünk, Illetőleg először meg is adom a panaszosnak még egyszer a szót. Öné a szó két percre. Oui. Aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'on est venu faire, c'est lancer un cri d'alerte. Ma azért jöttünk, hogy eh, vészjelzést adjunk mert eh, rendkívül súlyos az, ami az áldozatokkal, sértettekkel történik. Egészségügyi, társadalmi környezetvédelmi katasztrófa ez. 2016 eh, decemberében eh, új információkat küldtünk az Európai Bizottságnak. Ez volt az utolsó csepp a mi poharunkban a, igazából a köztisztviselőknek nem teszik lehetővé Franciaországban, hogy elvégezzék a munkájukat. A lehető legveszélyesebb rovarírtót használták, ami létezik a Földön, és az áldozatok jelentették fel a céget. A francia hatóságok, a prefektusok nem értesítették az eredményekről az áldozatokat. Ennyire súlyos a helyzet. Ezért kérünk segítséget. Thank you very, very... Nagyon szépen köszönjük. Szerintem egyhangulag megállapíthatjuk, hogy nyitva tartjuk a petíciót, és a következőket tesszük. Először is írásos anyagot küldünk az Európai Bizottságnak, amelyben javasoljuk, hogy végezzenek Franciaországban mielőbb egy auditot, egy ellenőrzést. Persze nem utasíthatjuk az Európai Bizottságot, de javasolhatjuk az Európai Bizottságnak azt, hogy vizsgálja meg a lehetőségét egy ilyen vizsgálatnak. És másodszorban a francia nemzeti hatóságoknak is levelet küldünk, felhívjuk a figyelmet arra, amit a panaszos is elmondott, felhívjuk a figyelmet arra, hogy tényszerűen kell eljárni, a számadatoknak pontosnak kell lennük, és egy és friss adatokat kérünk, friss információkat arról, hogy Franciaországban mi a helyzet. És hangsúlyozni fogjuk az egészséghez való jogot és a védelemhez való jogot, azt, hogy ez egyetemes Európa szerte, és hogy nagyon megdöbbentett bennünket az, hogy ez ideig az irányelvnek Franciaország nem felelt meg. Margaret, azt hiszem, hát én továbbra sem értem ezt. Legális egy olyan anyag felhasználása, amely nem jóvá hagyott? Ez az, ami engem összezavar. A bizottság azt mondja, hogy ez nemzeti kompetencia. Hogyha egy olyan anyagot akar használni, felhasználni egy tagállam, amely nem nincs jóvá hagyva, mert európai szinten túl veszélyesnek ítélik. Hogyha Franciaország nem hajlandó tenni bármit is, akkor fontos, hogy a bizottság fellépjen Franciaországgal szemben. Hiszen egy nem hagyott anyag felhasználásáról van szó, hát akkor ez nem legális. Persze lehet vitázni a legalitás, illegalitás kérdéséről, mondja az elnök, de egy információ, ami itt hiányozhat, az az, hogy itt irányelvről van szó, nem rendeletről. Persze a probléma továbbra is fennáll, de a türelmi idő 2008-ban lejárt, és nyilvánvalóan jóval a türelmi idő lejárta után is történtek mérgezéses esetek, úgyhogy ez egy nagyon komoly, súlyos ügy, akkor ennyiben maradhatunk? Rendben, köszönöm. És önhöz fordulok. Nagyon messziről jött ide, hát nem is annyira nagyon messziről, hiszen ma Spanyolország nagyon eldugott szegleteiből is érkeztek polgárok, panaszosok, hát ehhez képest önnek nem kell olyan messzire utaznia, de azért köszönöm szépen, hogy vette a fáradtságot, hogy a panaszt benyújtsa, és köszönöm, hogy vette a fáradtságot, hogy eljöjjön ide, és ezt mesedét folytasson velünk. Nagyon szépen köszönöm mindkettejüknek, és biztonságos hazautat kívánok. 25-ös napi rendi pont, ez is egy francia ügy. Itt minőségről van szó, ezzel is gond van Franciaországban. Ez a 2014 és 24 67-es petíció. A panaszos nincs jelen, de a bizottság itt van, úgyhogy meg is adom a szót Márta Munoz Questa asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Spanyolul fogok válaszolni, reagálni a petícióban felvetettekre. A petíció 2016-ból származik, és a levegőminőségről szól. A levegőminőség továbbra is aggályokat kelt Európa szerte, miközben vannak európai szintű előírásaink, van egy levegőminőségre vonatkozó irányelv, és 2016-ban felső határértékeket határoztunk meg a különböző káros anyagokra vonatkozóan. Mégis van okunk aggodalomra. A levegőminőséggel kapcsolatos politika elért bizonyos eredményeket a tagállamokban, Franciaországban például sikerült a levegő minőséget javítani. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2016-ban az európai levegő minőségről megjelentetett egy jelentést. 1990 és 2014 között Franciaországban sikerült a különböző károsanyag kibocsátásokat csökkenteni, a tolmácsok közben jelzik, hogy túl gyorsan beszél a felhasználó, ezért nem tudják tartani a tempót. ...2016-ban tehát a környezetvédelmi ügynökség jelentést tett közzé. A levegő minőség romlott Franciaországban, ott több korai halálesetre került sor, Többek között eh, a finompor koncentráció miatt. 8300 halálesetre került sor például, amiatt, hogy eh, a nitrogén oxid, oxid koncentráció túl magas Franciaországban. Ezeket a határértéket mind-mind túllépték Franciaországban az adott eh, irányelvhez képest. Emellett megállapították, hogy Franciaországban 15 zónában a levegő minőség nem volt elégséges, az ózon, a finom por, a porkoncentráció túl magas volt, Párizs és Marseille a leginkább érintettek, ami a nitrogénoxidokat illeti. Más régiók is érintettek többek között Párizs, Az Európai Bizottság továbbra is nyomon követi a határértékek túllépését nem csak Franciaországban, hanem más tagállamokban is. Beszéljek lassabban, kérdezi a felszólaló. Elnézést kérek a tolmácsoktól. Tehát az Európai Bizottság 2015. februárjában egy állásfoglalást fogadott el a franciaországi nitrogén oxid értékekkel 19 zónára lebontva, többek között Párizsra és Márszejre vonatkozóan. 2015 áprilisában is elfogadtunk egy jelentést a PMC részecskékkel kapcsolatosan. A kibocsátás csökkentésre vonatkozó intézkedések a tagállamok hatáskörébe tartoznak, számos olyan intézkedést foganatosíthatnának a tagállamok, amelyek a kibocsátások csökkentéséhez vezetnek. Például az energetikából és a fűtésből származó kibocsátásokat is lehetne csökkenteni, csökkenteni lehetne kibocsátásokat a foszilis energiahordozók felhasználásának csökkentésével, a gépjárművezetési szokások megváltoztatásával. És emellett a nemzeti szinten meghatározott felső határértékeket nem kellene a jövőben túllépni de mint ahogyan már mondtam, ezek az intézkedések tagállami hatáskörbe tartoznak. Ezek az intézkedések eh, nem voltak elégségesek Franciaország esetében azért, hogy a levegő minőségre vonatkozó irányelv rendelkezéseit betartsák. Az Európai Bizottság jelen pillanatban vizsgálja a Franciaország részéről benyújtott információkat, illetve Franciaország reakcióját eh, a imént említett szakértői véleményre. Az Európai Bizottság pedig ezt követően dönt majd a továbbiakról. Az éves szinten benyújtandó levegőminőségre vonatkozó értékeléseket ki kell elemeznünk, és természetesen meg kell várni, hogy mi lesz a folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás eredménye is, és utána tudunk dönteni a továbbiakról. Elnök, köszönöm szépen, a kollégáknak adom most meg a szót, Péter jár. Köszönöm szépen, elnök asszony, összességében azt mondanám, hogy eh, Franciaországban gond van, de más tagállamokban is vannak hasonló gondok, például hazámban is, Németországban. Nagyon nagy vita tört ki hogy ki a felelős. Sokszor a helyi önkormányzatok úgy érzik, magukra hagyták őket, mert eh, nem kapnak megfelelő tudományos támogatást, tudományos tanácsadást arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet valóban gyorsan, hatékonyan javítani a levegő minőségen. Az Európai Bizottság elmondta, hogy eh, nyomon követik a problémát, ez erre eleve jó, ha jól értettem, akkor itt kötelezettségszegési eljárás is indult. Ez azt jelentené, hogy nyitva kell maradni a petíciónak is, hogy láthassuk, hogyan alakul a továbbiakban az ügy. Az MV szakbizottságnál biztosan egyébként szívesen foglalkoznának ezzel, nem egészen világos számomra egyébként, hogy itt miért nem sikerült a határértékeket betartani. Amikor önkormányzati felelősökkel beszélek, önkormányzati vezetőkkel, ők mindig azt szokták mondani, hogy ők mindent megtettek, az összes intézkedést foganatosították, amit lehet, a földrajzi elhelyezkedésük olyan, amilyen, vagy leállítják a forgalmat, vagy pedig hát ez van. Én azt gondolom, hogy a tudományos szaktanácsadásra mindenképpen szükség lenne a levegő minőség hosszú távú javítása érdekében. Ez kívülről egyszerűnek tűnhet, mind noszogatjuk az önkormányzatokat, hogy tegyenek végre valamit, de ott helyben sokszor nagyon bonyolult a helyzet. És hogyha valaki Németországban jártas, akkor tudja, hogy Baden-Württemberg tartományban hatalmas gondok vannak, Stuttgartban külön nagyok a problémák, ott egy zöld polgármestere van a városnak nyilván, de hát sokszor ez a probléma nem is politikai jellegű, úgyhogy hiába. Szerintem tartsuk nyitva ezt a petíciót, utaljuk az MV illetékességébe, és hát biztos vagyok, hogy az Európai, abban, hogy az Európai Bizottságnak az elkövetkezendő években még kell foglalkoznia ezzel az ügyel. Rozier asszony? annyit szeretnék jelezni, hogy ha jól értettem, akkor még folyik a vizsgálat, és még hiányzik néhány információ. Elég általános ez a probléma, úgyhogy szerintem is hagyjuk nyitva a petíciót. Oké, okay. then let's do that. Let's... Rendben, hát akkor tegyünk így. Maradjon nyitva a petíció. Évi asszony is szót kértessék. Szia, solo szóval per dire che Igen, én csak annyit szeretnék mondani, hogy véleményem szerint is nyitva kell hagyni ezt a petíciót azért is, mert éppen ma a Környezetvédelmi Szakbizottságban beszéltünk a fenntartható mobilitás európai stratégiájáról, emlékeztetnék rá, hogy igazi gázkamrává váltak a városaink, azért, mert az euró besorolások nagy átverést jelentenek, nem csökkentették a kibocsátást, ugye az Volkswagen ügy nyitotta fel a szemünket e, ezzel kapcsolatban, és nagyon fontos, hogy amennyire lehet e, igazi csökkentés történjen, e, ne elkendőzzék a problémákat mindenféle trükkökkel. A jó levegőhöz való jog, valós joggá kell, hogy váljon és a bizottságnak az ellenőrző jogkörével élnie kell a két jogsértési eljárás kapcsán, és eh, ugye nagyon fontos, hogy a már közlekedő gépjárműveket is megfelelően ellenőrizzék, és a típus jóváhagyásnál is van tennivaló kézzel fogható vizsgálatokat kell végezni, hogy megelőzzük az ilyen csalásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor most zárjuk le a napi rendi pontot. A petíció maga viszont nyitva marad, ahogyan azt mindenki el is mondta és talán várnunk kellene egy kicsit, és amint megalakul az új francia korány, érdemes lenne levelet küldeni nekik, és kiemelten a francia környezetvédelmi miniszternek is felhívni a figyelmét erre a problémára. És elmondhatjuk, jelezhetjük, hogy mi a magunk részéről szorosan nyomon követjük az eseményeket. Hogyha kettő szerz, kötelezettségszegési eljárás zajlik Franciaország ellen, hát akkor ez már azt mutatja, hogy azért a témát nem zárhatjuk le, hanem részletesebben is foglalkozunk kell vele. És az MV-nek is továbbítjuk a problémát persze. Nyilván nem utasíthatjuk őket, hogy foglalkozzanak vele, de felhívhatjuk a figyelmüket erre a témára, és lehet, hogy készítenek akkor egy véleményt erről. Ezzel mindenki egyetért? Rendben. Akkor Franciaország után most Finnország következik. A 192-es petíció következő a dokumentumokhoz és a környezeti információkhoz való hozzáférésről. A panaszos nincs itt, de Nigla, Linda Igland itt van, aki az Európai Bizottságot képviseli ma. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a petíció a Finn Nemzeti Erdészeti Központ gyakorlatáról szól, ők ugyanis nem biztosítanak a biodiverzitás szempontjából különösen fontos információkhoz hozzáférést. A petíció beérkezése után az Európai Bizottság vizsgálódni kezdett, 2015-ben pedig kötelezettségszegési eljárást indított. Az Európai Bizottság 2015. szeptemberében első figyelmeztetést küldött, majd 2016. júliusában egy másodikat is. Finnország úgy véli, hogy az erdő adatokkal való gazdálkodás személyes adatgazdálkodást jelent. Az erdészeti adatok rendszerében könnyen felelhetőek személyes adatok, attól függetlenül, hogy az erdők tulajdonosaira vonatkozó adatok a rendszer más részeiben is felelhetőek. Ezért Finnország úgy gondolja, hogy a, az erdészeti adatokat csak bizonyos körülmények között lehet közzétenni, vagy hozzáférhetővé tenni. Finnország úgy véli, hogy az összes Finn Erdészeti Központban szereplő adatot személyes adatként kell eh, kezelni. Ez azonban nem felel meg az EU-s jogszabályoknak, hiszen számos esetben környezetvédelmi információnak minősülnek a, ezek az adatok, és ezért eh, közérdeklődésre tarthatnak számot. A második figyelmeztetésre adott válaszában Finnország jelezte, hogy hajlandó a törvényein változtatni, és jelen pillanat törvénymódosítás készül. Az idei év március 24-én tették közzé a tervezetet. Az Európai Bizottság üdvözli, hogy az illetékes finn minisztérium ilyen átlátható módon kezeli az ügyet. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a finn hatóságokkal, biztosítva, hogy az EU-s szabályokat megfelelően betartják. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, mondja az elnök, finnül is megköszöni. Végre itt üdvözölhetünk egy finn képviselőt a bizottság részéről, ez nagyon biztató jel a számomra. Hát akkor most hozzászólhatnak a kollégák, ha óhajtanak. Zdenoka asszony, nem? Nem kért szót? Jó, jó. Teljesen világos, akkor Péter. Hát lehet, hogy ebben sikerül nagyon hamar megállapodnunk. Nekem soha semmi okom, hogy kételkedjem a bizottság szavaiban. Akár mondhatnám azt is, hogy lezárhatjuk a petíciót, hiszen úgy tűnik, hogy minden elrendeződött, van még egy bizonyos kockázat, persze, mert lehet, hogy a célegyenesben, célegyenesbe érkezve Finnország még azért tesz egy bal vagy jobb kanyart, de hát ha jól értem, akkor Finnország belátta, hogy az EU-s szabályoknak nem felelt meg, és most ismét visszatért a helyes útra, akkor le is zárhatnánk akár a petíciót. Mondanák az optimisták, a, pes- a pessimisták azt mondhatják, hogy hát igen, csak akkor, ha fehéren-feketén látom leírva hogy megváltozott a helyzet, és megváltoztatták a törvényt, akkor zárjuk le. Hát én optimista vagyok, szerintem már most lezárhatjuk. Jó, hát senki más nem kért szót, de Évi asszony. I would say that uh, then I am the pessimist. <laughs> Jó, hát akkor én vagyok a pessimista. Én leszek a pessimista, akkor ebben a szenárióban szerintem hagyjuk nyitva a petíciót, amíg nem látjuk írásban is a végleges döntést. És most egyszer, kivételesen én is teljesen más véleményt képviselek, mint Péter Jár, mert szerintem nyitva kell tartani a petíciót. Nem sokáig kell már várni. A bizottságtól hallhattuk, hogy a finn törvényeket hamarosan módosítják. Egyszerűen csak ki kell várni, hogy a finn jogalkotó ezt megtegye és eddig nyitva tarthatjuk a petíciót, és akkor egy megfelelő follow-upot, utókövetést tudunk végrehajtani. Úgyhogy szerintem írjunk egy levelet a finn kormánynak, és tudatos, tudassuk velük, hogy szemmel tartjuk őket. Rendben. Köszönöm szépen, és akkor ezzel a mai napi rendünk végéhez érkeztünk. Mindenkinek szép estét kívánok!